peux commencer. Merci. Uh, Nagy megtiszteltetés számomra, Papandreou úr, hogy uh, itt az Európai Parlamentben vagyok, és uh, örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy az egyik meghallgatásunkon itt a válságbizottságban jelen legyen. Ismerjük a hátterét, hiszen az életrajzát kiosztottuk, nem fogom a részleteket megismételni. A görög politikában nagyon régóta kiemelt szerepet játszik, most pedig a jelenlegi görög kormány vezetője. Tehát mindenképpen jelentős hozzájárulást nyújthat nekünk. Az eurozóna ellen kegyetlen spekuláció zajlik, és főleg Görögország ellen. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az euróba fektetett bizalom még mindig nem százszázalékos. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy a világ többi részének megmutassuk, hogy képes vagyunk a válságot megoldani, és hogy hogyan. Európa a pénzügyi válságban eh, hónapokig eh, sziklaszilárnak bizonyult, és az eurozóna sokkal rosszabb korszakokat is megért, mint pillanatilag most. Az eurozóna tagjai múlt kedden úgy döntöttek, hogy támogassák önöket, amennyiben támogatást kér. Eddig még nem kért. Tudom, hogy a pénzügyminisztere, Konstantin úr azt mondta, hogy igazából töltött pisztoly van az asztalon. És ez a töltött pisztoly ott van, tehát használhatom, hogyha kell. És ez jó. Igazából csodálom bátorságát, miniszterelnök úr, hogy nagyon ambíciózus, kemény takarékossági programot hirdetett meg, és remélem, hogy sikeresen alkalmazza majd a programot. Azért is kifizetjük az árat, hogy az eurozóna az első években, és a saját országom Németország is nem tartotta tiszteletben a stabilitási kritériumokat, amelyeket az eurozónának megszabtak. Éppen ezért lényeges az, hogy most bebizonyítsuk, hogy a nehéz időkben is megtalálhatjuk a normalitáshoz vezető ösvényt. Még egy utolsó szót szeretnék hozzáfűzni. Ez pedig az, hogy nem csak meglepődtünk, hanem sokkolt minket az a tény, hogy azok a bankok és pénzintézetek, amelyek néhány hónapja még a csőd szélén álltak, és az adópizetők pénzéből újra meghíztak, az euró ellen spekulálnak. And make money and profits in doing és profitot kovácsolnak ebből. Nem meglepő, hogy amikor az Európai Parlament a származékos ügyleteket szabályozza, nagyon kemény lesz. Miniszterelnök úr, átadom a szót, még egyszer üdvözlöm, és köszönöm, hogy eljött. Thank you very much, uh, Mr. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm Klinc úr, hölgyeim és uraim! Mindig nagy megtiszteltetés, hogy az Európai Parlamenthez szólhatok. Az elmúlt öt hónapban, amióta megválasztottak, számos panel, megbeszélés, vita, eszmecsere, nemzetközi konferencia vendége voltam, de ez különleges megtiszteltetés. Nem csak az Európai Parlamenthez szólok, hanem a Európai Unió demokratikus kormányzatának legfontosabb szervéhez szólhatok, melynek nagyon lényeges szerepe van. Azt is elmondhatom, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamentünk munkáját is megelőzi számos tekintetben, számos téma esetén. Azok a kihívások, amelyekkel szembesülünk, az integrációs projektünk során amely a mélyítés és a struktúrák bővítése egyidejűleg a saját tisztemben a múltban, mint külügyminiszter, amikor az úgynevezett alkotmányról tárgyaltunk, és amely megerősítette most az Európai Parlamentet, reméljük, hogy az Európai Parlament ennek köszönhetően az EU-ban nagyon nagyhatalmú döntéshozó lesz, aki állampolgáraink érdekében tevékenykedik. Természetesen az Önök bizottsága, a pénzügyi és gazdasági válsággal foglalkozó bizottság a szociális válsággal is foglalkozik, hiszen ez is jelen van. Tehát hogyan definiálhatjuk ezt a válságot? Úgyhogy egy tágabb szemszögből figyeljük meg, hiszen a globális kormányzás, a globális demokratikus kormányzás válságáról is szó van. És amikor a hidegháború végét ünnepeltük, akkor láttuk, hogy a történelem nem ért véget, és a problémák azért még mindig megvannak. És azt is láttuk, hogy a korábbi kommunista blokk szétesett, és túlságosan dogmatikusak lettünk abban, hogy a piac ereiben láttuk a megváltást. És igazából a szabályozatlan piacok jelentek meg, melyek esetében azt mondanám, hogy bizonyos erők, akik magához ragadták a piacot, a politikát is magukhoz ragadták. És ezt láttuk két éve a válságban is. Hiányzott az átláthatóság, az úgynevezett innováció mögött olyan eszközök rejlettek, eh, rejtőzködtek, amelyek kikerülték a nyomonkövetést, a monitorozás, buborékokat hoztak létre, és ezek a buborékok pedig eh, a saját állampolgáraink, az egész világ állampolgárai zsebére mentek, és nem volt lehetőségük, hogy eh, pénzt szedjenek ki belőle. Nagy kihívásról van szó, és nemzetközi közösségként én is úgy érzem, hogy igazából már két éve a válságban vagyunk, és lassan kilábalunk belőle. Nem voltunk képesek a megfelelő reformokat és változásokat végrehajtani. Tehát nagy kihívásról van szó, és azt mutatja, hogy nagyon veszélyes ez az állampolgáraink számára, hiszen hogyha el vesztik a bizalmukat az állampolgárok a demokratikus intézményekbe, vagy a nemzetközi, vagy az európai szinten, akkor más módszerekhez fordulnak, és akkor jön a populizmus, az erőszak, a fundamentalizmus, a szélsőség, a polarizáció, és szerintem az egész világban ennek lehetnénk majd akkor tanulni. Tehát meg kell tanulnunk a leckénket. Úgy vélem, hogy az Európai Unió önmagában is írja a házi feladatát olyan intézmény, amely egy tágabb régiót igazgat, és pedig olyan szuverenitással, amely nagyon fontos modell lehet a globalizálódó gazdaság számára, és más tekintetben is természetesen, mint például a klímaváltozás, vagy említhetnénk olyan témákat, mint a migráció, a szegénység, és így tovább. most. Ismét megismétlem, hogy örömemre szolgál, hogy a bizottságukban erről a témáról tárgyalnak, és nem sokára visszatérhetünk a normális kerékvágásba. Az ár magas. És most arról van szó, hogy csökkennek a bérek, és a jövő még eléggé színtelen. Éppen ezért erős üzenetet kell megfogalmaznunk, és a következő G20-ak találkozójára, ahol az Európai Unió és európai országok vesznek részt. Tehát nagy lehetőségünk lesz, hogy olyan napirendet terjesszünk elő, amely a szükséges intézkedéseket tartalmazza. Számos megbeszélése során néhány hete számos vezetővel találkoztam az Európai Unióban, Londonban eh, voltam Gordon Brownnal megbeszélésen, Zapateroval Madridban, Berlinben is jártam, Angela Merkel kancellárral beszéltem, Nikola Sárközővel Párizsban, Jean-Claude Junckerrel, az eh, Euró főnökével, és eh, az úgynevezett CD-eseket, tehát a mulasztásos visszafizetések tekintetében Barack Obamával is tárgyaltam, és azt kérte, hogy legyenek szigorúbb döntéseink nemzetközi szinten. Örültem annak, hogy legalábbis pozitív választ kaptam. Néha, ahol a részletekben az ördög rejlik, az más, de tény az, hogy az Egyesült Államokban a legmagasabb szinten is megértik a problémát, ez pedig jó jel. Most mi a teendő Görögországból? Görögországban egy nagyon összetett válság van. Főleg belső szerkezeti problémák miatt. Azonban eh, a globális pénzügyi problémák begyorsították a saját válságunkat, és elnök úr, ahogy mondta, az opportunista spekulánsok nyomásának is köszönhető a jelenlegi helyzet. Én igazából nem bűnbakot keresek. Nem akarom másra hárítani a felelősséget. Én vagyok az első, aki kijelentette, hogy a mi nemzetünk a felelős abban, hogy a saját szerkezeti problémáinkat megoldja. A mi felelősségünk az, hogy a hibákkal szembesüljünk, felelősséget vállaljunk, a globális pénzügyi válság közepette. Egyidejűleg mindent megteszünk, hogy ezeket a hibákat korrigáljuk, azokat, amelyeket örököltünk. Paradox a helyzet, és önök is említették, hogy a sorsunkról azok döntenek, ugyanazok az erők, most legyenek ezek a CDS piacon, vagy a hitelminősítő intézetekben. Tehát ezek nem ismerték fel az alapvető hibákat a pénzügyi rendszerben, felelősek voltak a pénzügy piacokért, és azért fizetünk, mert most minket figyelnek meg, miután kifizettük őket. Nagyon paradox helyzet a népeink adó pénzét kapták meg ezek a bankok. És most a saját deficitünkkel támadnak meg minket, hogy tönkre tegyenek. És a mi adófizetőink fizettek ezért. Tudjuk, minnyáján tudják, hogy Görögországban strukturális szerkezeti problémák vannak. És éppen ezért meg kell tenni a szükséges lépéseket hogy a szükséges változások megszületessenek. Most röviden beszámolnék arról, hogy mit tettünk, mi is történik Görögországban. Öt hónapja választottak meg, erős mandátumot kaptunk a változások érdekében. Készek vagyunk a változásra, és már meg is lépjük ezeket a lépéseket. Úgy tettük ezt, mint soha korábban Görögországban rengeteg változás történt, rengeteg intézkedést tettünk, és pedig nagyon szoros időkeretben. Az első teendő az, hogy a gazdaságba, gazdaságunkba fektetett bizalmat visszanyerjük. Ez a legnagyobb prioritás. Utána mélyebb szerkezeti reformokat kell végrehajtanunk a versenyképesség érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy Görögország és a görög gazdaság eh, egy eh, dinamikus gazdaságot fejlesztett ki, főleg ami a zöld technológiát jelenti, a nemzeti, a természeti és emberi erőforrások tekintetében eh, az egészségügyi szolgáltatások terén is azonban alapvető, azonnali reformokra van szükség, emiatt ezek a reformok beindultak, nagyon komolyak, és az elmúlt héten fogadtuk el a modern görög történet legkeményebb takarékossági tervét. Nem csak azért, hogy a saját gazdaságunkat megmentsük, hanem azért, hogy meglegyen a politikai hitelességünk, a politikai bátorságunk az országban. De azért is, mert egy közösség tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk. Ez egy értékközösség, és ami pedig a felelősségünk teljesítését illeti, az Európai Unió közösségén belül szeretnénk bemutatni, hogy el vagyunk kötelezve, amellett, hogy a közös európai valutában minnyáján maradhassunk. 2010 olyan év lesz, amelyben a társadalom minden szintjén reformok lesznek a biztonságban, az adórendszerben, a közigazgatásban, a kormányzati szerkezetben, az oktatási rendszerben lesznek változások, és természetesen a fejlődésünkben is. Ahogy már említettem, a szociális és intézményi változások nem lehet olyan gyorsan végrehajtani, mint a CDS-eket, vagy pedig a határidős ügyleteket. És a felelősség is összehasonlíthatatlanul nagyobb. Intézményeket kell megváltoztatni, ez pedig időbe kerül. Tehát közvetlen intézkedéseket foganatosítunk, ezután pedig nyilván időbe kerülnek a mélyebb szerkezeti változások. Azt mondanám, hogy a görög közvélemény többsége támogatja a reformjainkat. Nagyon merészek ezek a reformok, és természetesen a gazdaságunkat hivatottak beindítani. Megtörtént, ami megtörtént. Most itt a kihívás, és a deficit csökkentés a célja a kemény intézkedéseknek. A népünket a dolgozókat, a nyugdíjasokat arra kérjük, hogy fogadják el ezeket a jövedelem csökkentéseket. A deficit lefaragása értelmében. És elképzelhető, hogy a világ pénzügyi piacain, a számítógépe képernyője mögött más városokban, talán Európán kívül ott ülnek a spekulánsok, nyomkodják a gombjaikat, és igazából a miért fáradozunk, egyszerűen be gyűrik a zsebükbe. Ezt akarjuk elkerülni. Mi nem mások jólétéből akarunk pénzt kérni. Nem a németek, a franciák, az olaszok adófizetőinek a zsebéből akarjuk kivenni a pénzt. Erős politikai támogatásra van szükségünk, annak érdekében, hogy a szükséges reformokat végrehajthassuk, és hogy garantálhassuk, hogy ne legyenek a reformok a szükségesnél keményebbek. Ezért mondjuk azt, hogy cselekedjünk együtt, működjünk együtt. Szorosan, hogy ne kelljen magasabb adókat fizetnünk, hogy ne legyen magasabb a munkanélküliség, ne legyen lassabb a gazdasági növekedés. Természetesen ez összefügg azzal a tényel, amit a pénzügyminiszterem nagyon jól fejezett ki, tehát, hogy egy töltött pisztoly van az asztalon, és reméljük, hogy a piac erre pozitívan reagál. Görögország az Európai Unió GDP-nek 2 százaléket vagy magáénak, azonban a gazdasági feltételek és a jelenlegi helyzet nagy hatása van erre. Az elmúlt hetekben az emberek arról a fertőző hatásról beszéltek, amely kialakulhat a jelenlegi helyzet miatt. Azonban európai témáról van szó, éppen ezért Európának szükséges cselekednie, pénzügyi unió vagyunk, de nem csak, hanem politikai unió is vagyunk. És eh, ezért vagyunk a pénzügyi uniónak is része. Mélyíti kapcsolatainkat, mélyíti kölcsönös elkötelezettségünket, hogy a problémákat megoldjuk. A világon zajló vita, hogy most Európa csődöt mond, én erre azt válaszolom, hogy több és nem kevesebb Európára van szükségünk. Ezt azért mondom, mert mindenek előtt az Európai Unió egy ambiciózus, komplex projekt. És erre van szükségünk a globalizálódó gazdaságban. Hiszen 27 nemzet uniója vagyunk, 16-an tagjai a pénzügyi uniónak, megvannak a saját nyelveink, a saját tapasztalataink, a saját uh, külön vonásaink. Azonban uh, úgy kell együttműködnünk, ami eddig példátlan úgy, hogy szuverenitásunkat megőrizve egységesen lépjünk fel a világban. Európa a második világháború óta egy békeprojekt volt, és bizonyos helyeken eh, még mindig nincsen béke, Cipruson, a Balkánon, nézzük a görög-török kapcsolatokat. De mindenképpen megoldásokat kell találnunk, erősítenünk kell a béke folyamatot. Európa egy olyan projekt, eh, amelynek az eredménye az is lesz, hogy hogyan tudunk globálisan szerepelni. Éppen ezért eh, több Európára van szükségünk. Most végezetül megismételném azt, amit Dominik Strauss-Kahn mondott tegnap, hogy nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni, hogy a globális pénzügyi rendszert végre helyrehozzuk. Görögországban megvannak a saját problémáink, európai szinten is foglalkozunk ezzel adhok szinten most, Azonban ez legyen a számunkra gondolatébresztő. Hogy eh, hogyan is nézzen ki egy elképzelhető európai valuta alap, mi lenne a feladata, hogyan működne. Természetesen ez vitatárgyat képzi. Ez egy nagyon fontos kérdés, olyan kérdés, amelyet mindenképpen meg kell tárgyalnunk az Európai Unióban úgy, hogy erősítjük együttműködésünket. És a közvetlen problémánk pedig most az, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük. De egyidejűleg normális kamaton kell hiteleket felvennünk az Európai Unióban, a pénzügyi, a valuta unióban is. Most pedig szeretném köszönetemet kifejezni, hogy meghívtak ide ma. Sok sikert kívánok a feladataik megoldásához. Örülnék, hogyha hallhatnám kérdéseiket, de még jobban örülnék, ha javaslataikat is hallhatnám, hiszen egy család tagjai vagyunk, amely megpróbál most ezzel az összetett kihívással szembesülni, és pedig, ahogy csak tudjuk, legjobb egységünk értelmében. Köszönöm. Thank you, Prime Minister, <clears throat> for... Köszönöm szépen. Nagyszerű lehetőség ez számunkra, hogy a kollégák is kérdéseket tehessenek fel. Azt szeretnénk, hogyha minden frakciónak lehetőséget tudnánk biztosítani kérdések feltevésére, és éppen ezért most meg is adom azonnal a szót minden frakcióknak, és azután pedig a parlamenti képviselők is feltehetnek majd kérdéseket. Sajnos kevés az időnk, úgyhogy egy percben megszabályozom a kérdésfeltevés idejét. Először most a párt következik. Jó reggelt, miniszterelnök úr! Jó reggelt mindenkinek a parlamentben! Köszönjük, hogy ellátogatott ide. Az eurózóna létrejöttétől idáig kialakult egyfajta megosztottság, különösen Németország, és a déli országok között. Egy ö, megoldás az lenne, egy, hogyha Németországban megemelnénk a béreket. Egy másik az lenne, hogyha strukturális alapok támogatnák azokat az országokat, amelyek lemaradtak. Az ön oldaláról, Görögország oldaláról milyen strukturális reformokat kíván végrehajtani, hogy fokozza a görög versenyképességet? Második kérdésem. A stabilitási alappal kapcsolatban a jövője mi lesz ennek az egyezménynek? Enyhébb kritériumokat szeretnénk, vagy inkább egy szigorúbb stabilitási kritériumcsomagot? Köszönöm. Daniela Podimata. Ani Podimata. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, köszönjük szépen a frakciónk részéről, és Sergio Konferáti jelentéstevőnk részéről, aki az egyik itt a hozzászólók közül a meghallgatáson, hogy ellátogatott ide. Szeretném összefoglalni a frakciónk véleményét. A szocialisták frakciója az válság első pillanatától kezdve támogatta önt, támogatta az európai szintű intézkedéseket, az, hogy minden egyes országban, amely pénzügyi nehézségekkel küzd, legyenek intézkedések, és az euró stabilizáljuk. Rasmussen elnök úr Pervans Perezzel együtt, itt az Európai Parlamentben együttműködtek. Mások azonban azt mondják, hogy nem az a baj, hogy nincsen szolidaritási mechanizmus, hanem az a baj, hogy nincs egy még szigorúbb büntetési mechanizmus, amely még ahhoz is vezethet, hogy kidobják azokat az országokat az eurózónából, amelyek nem teljesítenek jól. Hogyha én figyelembe veszem, hogy mennyire eltérnek ezek a vélemények, gyökeresen más intézkedéseket javasolnak, mind a jelenre, mind a jövőre nézve az eurózónának. Hogyan látja az eurózóna jövőjét? Köszönöm. Elnézést. Olyan nyelven szerettem volna felszólalni, mint a miniszterelnök úr nagyon jól beszél. Ez a svéd. Üdvözlöm itt. Igazából egy csodálatra méltó szeméről van szó, és mi minnyáján támogatjuk. Svédországban hasonló válság volt a 90-es években, és tudjuk, hogy milyen hihetetlenül nagy feladatok előtt állunk. Éppen ezért nagy érdeklődéssel kísérjük a munkáját. Ami Görögországban történik és az eurozónában mi történik, az nem csak az eurozónát érinti, hanem a kívül lévő országokat is. Én az euró támogatója vagyok, és Svédországnak is részt kellene vennie az eurozónában. De Görögország esetében azt mondanában, azt mondanám, hogy azok az országok, akik kint vannak, jól teszik, hogy kint vannak. Éppen ezért szeretném megkérdezni önt, miniszterelnök úr, úgy gondolja, hogy Görögország problémája azon alapul, hogy Görögországban az euró a nemzeti valuta? És ön, miniszterelnök úr, kívánná azt, hogy Görögország ne legyen bent tovább az eurózónában? Köszönöm. Please. Ami a versenyképességet illeti Görögországban. Természetesen azok a kérdések, amelyekkel gyakran találkozik az ember, azok a felvetések, az, hogy az elmúlt években a közférában túlságosan megugrottak a bérek, ez jellemző azokra a helyzetekre, amikor nem vagyunk elég versenyképesek. Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy Görögországnak van egy külön vonása, nevezetesen van egy nagyon nagy közszféránk, de nagyon nagy a bürokrácia. És a bürokrácia mögött gyakran korrupciós problémák rejlenek. Ez az az alap, ami miatt strukturális reformokra van szükségünk, csökkentenünk kell a bürokráciát, egyszerűsítenünk kell az eljárásokat. Most például egy egyszerűbb adórendszert vezetünk be, egy egyszerűbb igazságszolgáltatási rendszert. A közigazgatásban eddig öt szint létezett, most pedig három szint lesz, a centralizált, a regionális és a köztes szint. Nagyon sok köz intézményt megreformálunk, nagyon sok szolgáltatás, nagyon sok kormány szolgálatot, vagy megszüntetünk, amiknek nincs ok a létére. Az átláthatóságot szeretnénk fokozni, például a kórházak területén nagyon nagy problémánk van, nagyon sokba kerülnek, azért mert átláthatatlan a rendszer egyszerűen, és sajnos az orvosok és a gyógyszeripar gyakran összeesküdnek, és a tanulmányok azt mutatják, hogy még akkor is, hogyha a kölcsönöket csökkentjük, akkor is, ha 30-50 százalékkal csökkentjük, ugye vegyék figyelembe, hogy majdnem 7 milliárdos az adósság az egészségügynek, tehát ennek a felét újra beszedhetnénk, hogyha csökkentenénk a költségeket 30%-kal ezen a területen. Ez is segíteni a versenyképességet, és csökkentenünk kell az állami közigazgatás méretét. A második intézkedés javítanunk kell bizonyos területek hatékonyságát, például a turizmusét, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szektor, az oktatásét, a zöld gazdaságét, és olyan gazdálkodásokat kell támogatnunk, kikapcsolódott a miniszterelnök mikrofonja. Uh, Akkor angolul folytatom mi a Maastrichti szerződést, illetve az ide vonatkozó kritériumokat illeti, és hogy ezek vajon túl szigorúak-e, vagy ezzel ellentétben túl rugalmasak-e. Nos, hát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy itt most meg kell vizsgálnunk a különböző intézmények szerepét, ebben a fontos projektben, hiszen itt ugye az eurozónáról és az euróról van szó. Először is azt szeretném elmondani, hogy tavaly a válság kapcsán azt láthattuk, hogy a rugalmasság nőtt a Maastrichti kritériumok tekintetében, akkor én elmentem José Manuel Barózóhoz, és azt mondtam neki, hogy nem tetszik ez a flexibility, rugalmasság szó. Pedig szocialista vagyok. De mit is mondtam? Azt mondtam, hogyha a Maastrichti szerződésben meghatározottaknál magasabb deficitet fogunk produkálni bizonyos országokban, ez egyébként így van a világon más területeken is, akár a feltörekvő országokban, és így tovább. Nos, hát akkor Pénzt kell pumpálnunk a gazdaságainkba, mert csak így fogjuk tudni megőrizni a gazdasági növekedést. Ezt tették egyébként nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is. Én akkor azt mondtam, hogy mondjuk ki mondjuk, hogyha három vagy négy vagy akár kétszázalékos növekedést szeretnénk, illetve hogy, hogy ennyi, ennyivel magasabb lesz a költségvetési hiány, akkor az Európai Bizottságnak monitorizási lehetőséget kellene adni arra, hogy megnézze, hogy hová tesszük ezt a pénzt. Mert ezzel jelzésértékkel, ez, ez jelzésértékkel bírna, mert lehet, hogy bizonyos országokban a deficitre adott pénzt el pazarolják, és ez történt sajnos Görögországban is. Látnunk kell azt, hogy hogyan lehet ezt a megosztást jobban, szervezettebben megvalósítani, mert a jövőben is lehetnek még válságaink. Persze kell valamiféle támogató mechanizmus, akár európai IMF-ről beszélünk, akár másról, vagy az eurókötvényekről. Paul Rasmussen is nagyon fontos gondolatokat vetett fel ezzel kapcsolatban, és más gondolatok, vagy más ötleteket is papírra vetettünk már. Nos, hát minden esetre, ha ezekben a megoldásokban gondolkodunk, akkor persze lehet büntetést bevezetni a Maastrichti szerződés értelmében, És vannak olyan cikkek a szerződésben, amelyek meghatározzák, hogy milyen típusú büntetést is lehet kiróni a szabályszegő államokra, de az biztos, hogy azok az országok, amelyekben problémák vannak, és nagyon sokat tesznek azért, hogy megoldják ezeket a problémákat. Nos, hát őket támogatni is kell abban, hogy a bevezetett programjaik valóban hatásosak legyenek, mert egyszerűen csak a büntetés az nem elég. Mert hogyha csak büntetünk, és utána kirugunk országokat az eurozónából, az az egész eurozóna gyengeségét mutatja, nem csak az adott országát. Ami pedig a svéd kérdést illeti az eurozónával kapcsolatban. Görögország számára nagyon pozitív volt az eurozónába való bekapcsolódás. Először is stabilizálta a pénzünket, hiszen az euróra váltottunk. Segített bennünket abban is, hogy nagy gazdasági növekedést tudjunk produkálni, és az első éveiben, az euró bevezetése utáni első években nagyon nagy volt a gazdasági növekedés hazámban, de ma az is nagyon fontos, és azt hiszem, hogy most pont ezzel kapcsolatos a jelenlegi problémánk is, hogy nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek például, hogyha nem tartoznánk az eurózónába, akkor most olyan intézkedéseket kellett volna bevezetnünk, amelyeket az IMF ránk kényszerített volna. És ő lenne az, aki monitorozná az országunkat. Tehát valójában egy IMF program alatt működünk, akár így nevezzük ezt, akár nem. De ugyanakkor nincsenek meg azok a lehetőségek, amelyeket az IMF biztosíthatna. Gondolok főként a pénzre. Most ugye elmondtam, hogy nincsen szükségünk most éppen erre a pénzügyi segítségre, de éppen lehetett volna. Ami pedig a megszorításokat illeti, Magyarország például nincsen az eurozónában, de mégiscsak nagy nehézségekkel küzd a pénzneme értékének megőrzése érdekében, tehát más típusú problémákkal küzd, és más típusú megoldások kínálkoznak. Minden esetre most egy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy az eurozónának az előnyeit nem élvezzük, ugyanis ugyanakkor az IMF legkeményebb feltételeit viszont teljesítenünk kell. Nos, hát ebben az esetben az lenne a helyes, hogy akár adhok jelleggel is, de azokat a kedvezményeket is tudnánk biztosítani az eurozónán belül, amelyeket az IMF képes biztosítani. Ez egy lehetőség. Reméljük, hogy egyébként erre nincsen szükség. Elnök, következő kör felszólaló. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalás idejét. Pászkál következik, és aztán Hontes kolléga és Borgézió úr. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, a zöldek nevében szerettem volna megköszönni önnek, hogy ellátogatott a mai meghallgatásunkra. Szeretnék a stabilitási és növekedési paktumra visszatérni, illetve arra, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a görög válságból, és általában a nagy gazdasági válságból. Az eurozóna egyik nagy problémája az az, hogy mióta megszületett az euró, a folyófizetési mérlegek hiánya bizonyos országban nagyon megnővekedett, és ez nem egyenlő mértékben történt meg a különböző országokban. Tehát óriásak a feszültségek az eurozónán belül. Nem tudom, hogy ön nem gondolja-e azt, hogy az egyik következtetés, amit le kell vonnunk, hogy a stabilitási paktumnak mégiscsak kritériumként kellene megjelennie a folyófizetési mérlegek hiányának ellenőrzése tekintetében, de hogyha esetleges többletek mutatkoznak, akkor is. Köszönöm. Juantes képviselő. Köszönöm szépen, miniszter elnök úr. Szeretném üdvözölni az Egyesült Baloldal részéről az Európai Parlamentben, és szeretném aláhúzni, hogy köszönöm, hogy ezt a szakbizottságot választotta, hogy megvitassa velünk a válságot. Van egy támogatási csomag az Európai Unió részéről, ami támogatná Görögországot, mert szerintem az eddigi intézkedések inkább a spekulációt támogatják. Ha van egy ilyen csomag, akkor mik a feltételek az IMF részéről? Tehát szigorúbb intézkedésekkel akarja megszigorítani, még szigorúbbak, mint amit tettek a munkavállalókat? Miniszterelnök úr, komolyan azt hiszi, hogy ilyen intézkedésekkel lehet növelni a munkavállalók számát? Ezen kívül vált valutapolitikát illetően? És felveszi a harcot a spekulációval? Köszönöm. Signor Borghezio. Borghezio úr, egy percben kérem. Köszönöm szépen. Ön nem gondolja úgy, hogy ezek a drákói szigorú intézkedések esetleg azt kockáztatják, hogy nem megmentik a görög gazdaságot, hanem inkább az agóniát fogják meghosszabbítani. Pedig pont ebből szeretnénk mindannyian kilábalni. Ön szerint Görögországnak nincs ez szüksége infláció és kiadás korlátozó politikákra a Görögországban? Nem lenne helyes esetleg a pénz, a valuta leértékeléshez folyamodni? És nem kellene például a turizmusba befektetni? Önök nem gondolták azt, hogy esetleg egy belső értékű, akár az eurozónából és az euró Európai Unióból való kilépés nélkül is egy belső saját valutát bevezetni nem lenne hasznos talán, hiszen itt egyfajta monetáris protekcionizmusról van szó, és nem hiszem, hogy ez helyes lenne, mert nem, nem kívánunk Argentina sorsára jutni. Most még három kérdés lenne. Tudom, hogy korlátozott az ideje. Igen? ami a jelenlegi folyószámla deficitet illeti, a gazdaságunkat versenyképesebbé tehetné ez, igen, de az európai gazdaság versenyképesebbé tételéről van szó, de igazából az egész világon bizonytalanságok vannak, egyenlőtlenségek a valuták tekintetében. Tehát a valutákat le kell értékelni, egyenlőtlenségek vannak a szociális juttatásokban, a bérekben, a jövedelmekben, ez is versenyképességi problémákat okoz, és a szükséges nagyobb növekedési potenciál kell a bolygónknak. Azonban a mi véleményünk szerint, amit nekünk tennünk kell, az az, hogy megtegyük a szükséges reformokat, hogy versenyképesebbek legyünk. Huntis úr is azt mondta, hogy a foganatosított intézkedések nem olyanok, nem öncél. Tehát nekünk kell, ezeknek, ezeknek kell minket növekedési pályára állítani. Tehát stabilitást és növekedést kell elérnünk. A növekedés pedig az érme másik oldala. Hiszen szorgalmaznunk kell a befektetéseket, a strukturális alapoktól, a kohéziós alapoktól vannak eszközeink, amelyeket infrastruktúrába, képzésbe fektetünk be, hogy versenyképesebbek legyünk. Hiszünk abban, hogy Görögországnak nagy potenciálja van a zöld gazdasághoz is. Tehát például a szélenergiában nekünk van a legnagyobb potenciálunk Európában, és ezt nem használjuk. Nem használtuk az elmúlt évek során. Ezeken a területeken és egyéb területeken is igen fejlődhetünk. Ahogy mondtam, az IMF intézkedéseit végrehajtjuk. Beszéltünk a valuta alappal, hogyha oda megyünk, akkor nem kérnek tőlünk mást. De én az európai megoldást előnyben részesíteném, hiszen ez az eurózóna egy része lenne, és én is egy lánglelkű európai vagyok. És legyünk képesek megmutatni a világnak, hogy Európa igenis képes együttműködni nem arról van szó, hogy pénzt kérünk, hanem hogyha vannak eszközök az asztalon, akkor szerintem egy hitel elég lenne ahhoz, hogy a spekulánsokat elrettentsük. De szükségünk van arra, hogy a spekulánsok elrettenjenek, ami Görögországot illeti, de ez egy sokkal tágabb téma. Éppen ezért azt mondanám, hogy Görögországot most használjuk fel egy olyan mintának, hogy hogyan tudunk egy problémát megoldani, amivel szembesülünk, vagy a jövőben szembesülünk majd. Most például a nemzeti valuták létrehozása, a leértékelés. Szerintem megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy a gazdaságunkat rendbe tegyük, és hogy Megfelelünk a Maastrichti szerződés kritériumainak. Szerintem más intézkedésekre nincsen szükség. Nagyon bonyolult lenne olyan helyzetbe kerülni, hogy van euró, van egy nemzeti valuta. Szerintem eh, rossz jelzés lenne a jelenlegi helyzetben. Igen, vannak problémáink, de nem fogunk eh, csődöt jelenteni, ezeket a problémákat megoldjuk, és nagy potenciálunk van, és fejlődőképesek vagyunk sok területen. Tehát ne hozunk most létre egy olyan képet, hogy a szakadék szélén állunk. Tehát megtettük a lépéseket, és előbbre haladunk. Most megnyitom az utolsó kérdések körét. Hans Péter Martin, Ottmar Karasz és Pervansper. Ja. Igen intenzíven támogatom az eurót, és én is lánglelkű osztrák európai vagyok. És éppen ezért, miniszterelnök úr, nagyon kritikus vagyok. Helyesen mondta, hogy hiányzik az ellenőrzés. Vannak német barátaink, például Gert Leipold is, azonban ezen az alapon néhány kritikust, kritikus kérdést tennék fel önnek. Észleltük, hogy igazából a német jóvátételi fizetések témája ismét előkerült. Tehát az első kérdésem az lenne, ezt az erről szóló vitát lezártnak tartja, vagy taktikai okokból még nem? A második kérdésem, egyetért azzal, hogy esetleg észszerű lenne európai szinten, remélhetőleg az Európai Parlamentben egy vizsgálóbizottságot létrehozni, amely az ön országának problémáiból levonna a következtetéseket, éppen azért, mert elképzelhetők hasonló esetek, például Spanyolországban. A harmadik kérdésem pedig kérdéseket tettünk fel a bizottságnak, és kiderült, hogy szabálytalanságok voltak Görögországban, és pedig 1,3 milliárd euró valahol tűnt el, és az Olaf egy harmadát sem tudta visszakövetelni. Ott már Karasz, miniszterelnök úr, az Európai Néppárt nevében szeretném elmondani, hogy kiválónak tartom elképzeléseit, nagyon világosan szólt hozzánk. Garantálhatom önöknek, hogy Görögország része a közösségnek, és az európai szolidaritás felelősségének is teljes tudatában vagyunk. Csak nevén kell nevezni a dolgokat. Három szintről van szó. Görögország, Európa és a globális szabályzások. A mai felszólalásából azt hallottam ki, hogy képes arra és akarja is megírni a házi feladatokat, azt, amit egyedül meg tud írni. A második megjegyzésem az, hogy levonja a következtetéseket, hogy ami európai szinten érvényes, az globális szinten is lehetséges lehet, tehát hogy európai megoldás legyen, és ne globális. A harmadik viszont az viszont globális szabályokra van szükség. Szeretném megkérdezni most öntől, hogy egyedül Görögországban mit nem tud megoldani? Milyen szabályokat, és hol van az, ahol rövid távon szolidaritást kell mutatnunk. Köszönöm, Pervans. Miniszterelnök úr, úgy gondolom, hogy az önök által meghozott megszorító intézkedések nagyon bátor lépésnek tekinthetők. A válság egyébként sokszor lehetőséget is magában rejt, de ugyanakkor az elhamarkodott döntéseket is kockáztatjuk. Ön elmondta, hogy hazája felelős azért, mert nem hajtott végre időben megfelelő strukturális változtatásokat. Sajnos hazámban is hasonló a helyzet, hiszen évek óta a gazdasági kormányzás működés képtelen. Németország pedig abban hibás, hogy nem volt hajlandó a stabilitási paktumon kívül tárgyalni ezekről a kérdésekről. Talán a görög válság most mindezt megváltoztathatja. Egyetértek az ön megközelítésével, mi szerint két kérdésről kell itt vitatkozni. Ott van egyrészt a görög kérdés, és az Európai Uniónak, illetve az eurózónának támogatnia kell az önök által meghozott bátor intézkedéseket, és aztán komolyan és nyugodtan el kell gondolkodni ahhoz, arról, hogy mit tegyünk a következő időszakban, hiszen az elmúlt tíz évben inkább csak növekedtek a gazdasági um, különbségek az eurozónán belül. Tehát a kérdésem a következő. Ön hogyan kívánja ezt a második feladatot megvalósítani? Poziosz. Well, thank you very much. First of all, Köszönöm szépen. Először is a jóvátételi kifizetéseket illetően. Igen, ez még mindig nyitott kérdés. Már többször tárgyaltunk erről Németországgal, de azt hiszem, hogy most nincs itt az ideje erről tárgyalni. Teljesen másról van szó, ne keverjük össze a két kérdést. és különben ez rossz üzenetet küldene azt, hogy nem állunk készen arra, hogy megoldjuk a saját válságunkat. Nem újjal akarunk mutogatni egyes országokra, nem akarunk kibújni az alól, hogy fájdalmas intézkedéseket hozzunk. Ezek fájdalmas intézkedések a lehető legnehezebbek, amelyeket Görögország a második világháború óta hozott. Ez azt jelzi, hogy készen állunk ez nem az én bátorságomat példázza, hanem a görög népét, hogy készen állunk arra, hogy rendet tegyük a házunk táját. Ami a vizsgálóbizottságot illeti, Görögországban is van egy parlamenti vizsgálóbizottság. Az USA-ban is folyik egy vizsgálat a banki ügyleteket illetően, amelyek Görögországba irányultak akkoriban nagyon hitelesnek tartották ezeket az ügyleteket, és Görögország és más országok is éltek olyan usás üzletekkel, amelyek nagyon ajánlottak voltak. De most már látjuk, hogy valójában nem voltak jó ügyletek, hiszen összeomlott a Wall Street. De hagyd mondjak el valamit. Görögország szabadon választotta azt, hogy belépjen az eurózónába, nem kellett minket noszogatni. A katonai beszerzéseket illetően, és erről hagyd mondjak valamit, mert ez fontos. Két módon lehet ezzel elszámolni. Az egyik az, hogy a költségvetésbe beilleszti az ember, amikor beszerzi a fegyvereket, amikor leadja a megrendelést, az a másik megoldás. Mi akkor számoltuk el a könyvitelben, amikor átvettük a fegyvereket, mert nem voltunk benne biztos, hogy valóban elkészülnek, a közbeszerzési folyamat lezárul-e, és így tovább. Ez változás az előző kormányzathoz képest. Tehát most már úgy változtattuk meg, hogy a megrendeléskor eleve kifizetjük őket. Ez, ez viszont a hiányt növeli a költségvetésben. 2000-ben Görögország 3,1 százalékos deficittel lépett be az eurozónával. Más országok 3,3-as, 3,5 százalékos deficittel lépett be. ez van ez a kis tévhit, ami elterjedt, hogy Görögország nem teljesített megfelelően. Aztán nézzük a katonai költségvetés kérdését, mert ez Görögországnak nagy problémája. Csökkentenünk kell a katonai költségvetést, és ha megvalósul az európai béke projekt, és rendezzük a helyzetet Törökországgal, az nagyon nagy segítség lenne Görögország számára. A GDP 4-5 százalékát katonai költségekre költi Görögország. Mutassanak még egy olyan országot az eurózónában, vagy akár egész Európában, amely ezt teszi. Tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Ami a szolidaritást illeti. Köszönöm szépen, Karasz úr! Amit nem tehetünk meg, az az, hogy a piaci erőkkel nem vetjük fel a versenyt, különösen, hogyha elterjed a spekuláció. Itt kell segíteniük. Talán itt kivétel a görög eset, de nem az egyetlen eset. talán extrém példa vagyunk, de ez egy standard eljárás a piacon, hogy a spekuláció elterjed. Tehát szabályozunk kell a piacokat. Akik azt mondják, hogy nincs szükség szabályzatra, tévednek. Én nem azt mondom, hogy folytsuk meg a piacot a szabályokkal, mondhatják azt, hogy nem szeretik a közlekedési lámpákat, mert meg kell állni náluk, de azért segít abban, hogy nagyon sok balesetet elkerüljünk. Úgyhogy ehhez hasonlítanám. Végül a válságot esélyként éljük meg. Görögországban ez számunkra mindenképpen esély. Ez egy nagyon fájdalmas és nehéz válság, de lehetőségünk van arra, hogy változtatásokat hajtsunk végre az adórendszerben, versenyképesebbé tegyük a gazdaságot, hogy egy olyan gazdaságunk legyen, amelyre mind a görögök, mind az európaiak büszkék lehetnek. Tehát még akkor is, ha fájdalmasak az intézkedések, az emberek belátták, hogy szükségünk van a változtatásokra. Tehát eh, én ezt nagy lehetőségként fogom fel. Másrészt viszont, ami az EU-t illeti, fogjunk össze, együtt használjuk ki ezt a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy ellátogathattam ide. Mindenkinek sok sikert kívánok az, hogy megtalálják a megfelelő megoldást. Ez egy történelmi pillanat az EU számára, hogy intézményi változtatásokat és politikákat hajtsanak végre, hogy felvegyék a harcot a munkanélküliség ellen, és gazdasági növekedést támogatjanak. Támogassanak. Köszönöm! Köszönöm szépen, nagyon örülünk annak, miniszterelnök úr, hogy eljött ide. Kérem, hogy 5 percig szakítsuk meg az ülést, amíg elbúcsúzunk méltóképpen a miniszterelnök úrtól. Mindenkit megkérek, hogy foglaljon ismét helyet. Aki nem szeret részt venni az ülésen, az menjen ki. És aki pedig szeretne részt venni, az ne folytassa a beszélgetést, és üljön le. Uh, we have now our first panel. Most az első panelünk kezdődik a stabilitás és növekedési egyezményről. Három felszólalónk van a panelben, a életrajzukat kiosztottuk, tehát nem fogok senkit sem részletekkel untatni. Most eh, a bal oldalamon ülő Lukas Cukalis professzort üdvözlöm, utána Jean-Pierre Ferrit, aki Párizsban a Reugel igazgatója és professzor, és Daniele Schwarzert üdvözölném Berlinből, aki az EU integrációs kutató osztály vezetője. Tehát Cukalis úr, öné a szó. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy a Kriszben felszólalhatok, és ha megengedik, akkor lenne néhány megjegyzésem a válság következményeit illetően, a gazdasági irányítást illetően, különös tekintettel az eurozónára. Hagy kezdjem azzal, hogy ami válságként kezdődött, és hamarosan átterjedt a valós gazdaságra, ez egy időszaknak a vége, amely a pénzügyi piacokat tette meg a globalizáció vezetőjévé. Akkor nem volt elég gyors a politika integráció. Ez nem eh, meglepő, mert ilyen volt a hangulat, és az egész világon ez volt a helyzet. Talán most még túl korai lenne, hogy beszámoljunk arról, hogy mi hoz a jövő. Ezt nem tudjuk pontosan, egy korszak lezárul, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Egy dolgot talán eh, észben kellene tartanunk. A politikai és a szociális következmények még csak most kezdenek körvonalazódni. Úgy tűnik számomra, hogy ez a válság fényt vetett a fő gazdasági irányítási gyengeségekre Európában hogy mennyire nem hatékony a pénzügyi szabályzás, a koordinációs eljárások mennyire nem hatékonyak, különösen az eurozónában. Megmutatta, hogy a felügyeleti mechanizmusok hiányosak, illetve, hogy az úgynevezett lender of last resort kapacitás hiányzik. Úgy gondolom azonban, hogy azok, akik belátták, hogy erre szükség van, azoknak egyre nagyobb lesz a száma. Milyen, mik a veszélyek? A szuverén költségek egyre nőnek, a fenntarthatatlan állami adóságok, mindenki a görög nemzeti válságról beszél a médiában az elmúlt hónapokban. Természetesen ez a görög válság nagyságával magyarázható. De mást is mutat. A nemzetközi médiában és a nemzetközi pénzügyi piacokon gyakran a görög válságot úgy tüntetik fel, hogy ez az első eset, de lesz még több is. A görög válságot teszt esetnek tartják a világ többi része számára. Egy dolog a fiskális stabilitás, ez mindenképpen szükséges a legtöbb országban, különösen Görögországban. De nagyon kicsi a különbség a fiskális konszolidáció között, és egy ördögi kör között, hogy negatív növekedést teremtsünk, amely hosszú távú recesszióhoz vezethet. Ezek olyan recessziók lennének, amelyeknek nagyon negatív következményei lennének, nem csak az adott országban, politikai és szociális étteremben, hanem az Európai Unió többi gazdasága számára. Ezen kívül a probléma az, hogy egyre inkább eltérnek a nemzeti gazdasági trendek, és az külső egyenlőtlenségek, amelyek fenntarthatatlanok. Felmerült egy kérdés az elmúlt hetekben, és ez egy olyan kérdés, amit néhány héttel ezelőtt senki nem mert volna feltenni. Nevezetesen fönnel a veszély, hogy szétrobban az eurózóna. Néhány héttel ezelőtt, vagy hónap ezelőtt soha nem mertük volna ezt megkérdezni. De most sokan arról beszélnek, hogy 92-93-ban, amikor az európai monetáris rendszer összeomlott, pontosan ugyanilyen volt a helyzet. A Maastrichti kritériumok, amelyekről egyébként gyakran mondtam, hogy ez egy posztmodern konstrukció, és ellentmond a gravitáció törvényeinek, és attól tartok, hogy a gravitáció csak visszatér a Földre és győz. A Maastrichti szerződés főleg a valuta pilléren alapszik. És nincsen gyakorlatilag politikai pillére. Ezen kívül én azt gondolom, hogy jobban össze kell hangolunk és kötelező érvényűen a gazdasági politikákat, ösztönzőket és szankciókat kell beleiktatnunk, de a koordinációról könnyebb beszélni, mint megteremteni. Van egy központi probléma. Ezzel még gyakran fogunk találkozni, mert már évtizedek óta kísér minket. Nevezetesen. Az átmeneti időszakban hogyan osztjuk meg a terheket a többlet és a deficit országok között. Néhányan azt mondják, hogy a deficites országokra hárítsuk a terheket. Politikailag veszélyes, ezen kívül rossz közgazdasági szempontból ez a döntés. Ezen kívül hatékonyabb pénzügyi szabályzásokra van szükség, olyan intézkedésekre van szükség, amelyeket én úgy neveznék, hogy kaszinó ügyletek. Ezen kívül felügyeleti mechanizmusok, ehhez azonban az Európai Bizottságnak a hatáskörét erősítenünk kell. Szükségünk van egy utolsó lehetőséges kreditorra, egy mentőves kreditorra, ez nagyon hasznos lenne az EU-ban, de ez holnap nem valósul meg. Azért meg az európai valuta alap, ez egy olyan dolog, amiről beszélhetünk, de nem valószínű, hogy létre fog jönni a következő hónapokban, vagy következő években. Miért? Mert szerintem ehhez a szerződést felül kellene vizsgálni, ez pedig nem holnap lesz. Tehát mire van szükség? Adhok megoldásokra, specifikus ország specifikus problémák megoldására kezdjük Görögországban, de majd más országokra is térjünk át ezen kívül. Én úgy gondolom, hogy az eurozónás irányítást képviselni kell a nemzetközi fórumokon. Nagyon jó lenne, és ez egy jó üzenet is lenne a világ többi részének, hogyha az IMF lenne ez a képviselő. Ezen kívül jó lenne, hogyha szorosabban bevonnánk a kormányfőket, és több eurózónás csúcsot tartanánk. Természetesen ez lenne az ideális kép. Az egy trillió dolláros vagy eurós kérdés az, hogy politikai szempontból készen állunk-e. Ha igen, ha jöhet az EMU-nak a következő része, akkor ez része legyen-e egy új európai csomagnak. Ez magában fogná a belső piac erősítését, az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérést, és egy minimum egyezmény megkötése az adópolitikák összehangolásáról. Ezek mind fontosak. Nincs időm, sőt bátorságom sincs arra, hogy a következő kérdésre választ adjak. És mi van akkor, hogyha nem állunk készen a következő emus fázisra? Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm. Most Lucas Cukalis előadását követem, the, the, the és a gazdasági pénzügyi felügyeletről szeretnénk beszélni, és két megjegyzésem lenne. Mit is tanultunk a mostani válságból? Azt hiszem, hogy az első nagy következtetés az az, hogy egy válságmegelőző rendszert kell kidolgozni, és ez ugyanakkor nem teszi túlzottá a válság megoldó mechanizmusok létét. Aztán még azt is meg kell fontolnunk, hogy nem lehet csak a válság megelőzésre hagyatkozni, más jellegű intézkedésekre is szükség van vajon hogyan lesz több kockázat, és nem lesz-e nehezebb a megelőzés. Nos, hát ez attól függ, hogy milyen a rendszer, és ez nem elvi kérdés. Hogyha csak egyszerűen kivásárolunk, felvásárolunk, kisegítünk mindenkit, akkor ezzel lehet, hogy még további válságokat idézünk elő. Ázsiában ahol az IMF segítséget nyújtott, ösztönzést adott arra, hogy előről elkezdjék a gazdaság építését. Nagyon jó példa erre. Tehát uh, itt a kis kockázat kérdésére egy egészen egyszerű uh, példát láthatunk. Ideje felismerni azt, hogy az Európai Unión belül a krízismenedzsment uh, nem jól működik. A második következtetés, amit levonnék, az az, hogy nem minden problémának költségvetési az alapja, hiszen itt két esetet látunk, Spanyolország és Görögország esetét. Az első Görögország esete inkább költségvetési jellegű, és inkább gazdasági jellegűek a probléma eredetei Spanyolországban. Hogyha ezen túl tekintünk, és megnézzük azt, hogy az Európai Unión belül milyen országok vannak még problémás helyzetben, és melyek azok az országok, amelyek viszont jól teljesítenek, akkor meg kell, fel kell ismernünk azt, hogy a költségvetés és a gazdaság közötti összefüggések nem mindig egyértelműek. Az elmúlt tíz évben, sőt már előtte is azt láthattuk, hogy ha csak a költségvetés kérdéseivel foglalkozunk, akkor lehet, hogy más természetű problémák fogják felütni a fejüket. A privát szféra, szféra sem mindig stabil. Nem szabad ebből kiindulnunk, mert az ő stabilitása nem feltétlenül fog átgyűrűzni a közszférába. Fel kell ismernünk azt is, hogy itt két típusú probléma van. Nagyon fontosak a költségvetési kérdések, hiszen gyakran az instabilitás okainak tekinthetők, de attól még, hogy ezt a költségvetési vetületet ellenőrzés alatt tartjuk, nem feltétlenül tudjuk megelőzni az összes más típusú válságot. Milyen következtetéseket is vonhatunk le? Főként a cselekvésre nézve. Ami a költségvetési problémákat illeti, hát itt főként a, egy meglévő rendszer betartatása a probléma, hiszen itt az Európai Unióban és az eurózónán belül nagyon jó jogalapjaink vannak, megvannak az eljárásaink, a rendszerünk a világon a legstabilis, legstabilabb, és a politikai döntéshozók is egyetértenek. Görögország esete jól mutatja, Persze lehetne ezt elemezni, de minden esetre azt mutatja, hogy a bizottság miután a költségvetési számok kozmetikázására rájött, megnyitotta a szabálysértési eljárást. Itt nem arról van szó, hogy új szabályokra vagy új szankciókra van szükség, hanem arra, hogy a meglévőket betartassuk. Tehát a bizottságnak, ahogyan azt február 15-én javasolták is, nagyobb ellenőrzési jogot kell adni, és el kell gondolkodni azon, hogy mi az, ami rosszul működött, tesztelni kell a költségvetési fegyelmet, ugyanis egyes országok nagyon gyorsan a költségvetési többletből a, költség, a kemény költségvetési hiányba csúsztak át. Sokat lehet kritizálni a bankokat, amiért nem megfelelő kockázatkezelési modelleket alkalmaznak, de azért ne felejtsük el, hogy a bankok még mindig biztosabb rendszereket alkalmaznak, mint amelyeket a közszférában alkalmaznak tagállamaink. Figyelembe kell tehát azt is venni, hogy kockázatok mindig lesznek, és ezek a kockázatok ezek el is mélyülhetnek, komoly válsággá válhatnak. Aztán a költségvetési intézményeket erősíteni kell, ez gondolom egy ismerős téma, és itt az Európai Unió nagyon sokat segíthet az audit eljárások megerősítésében, a minőség ellenőrzés erősítésében. Ami pedig a bomba biztos megoldást illeti, arra gondolok, hogy a válságból kilábalva az elképzelhetetlen kérdéseket is figyelembe kell vennünk. Például azt, hogy bizonyos országok akár ki is léphetnek az eurózónából, vagy az Európai Unióból. problémák mindig abból adódtak, hogy a meglévő um, eszközöket nem megfelelőképpen alkalmazták. A második fontos téma, amelyre szeretnék reflektálni, mindannyian tudjuk, és korábban elmondta a miniszterelnök is, hogy Görögország IMF pénzt és IMF programot kapott, ez pedig amennyiben az Európai Unión kívül, vagy az Eurozónán kívül lenne Görögország, akkor ez sokkal erősebben kapná meg a támogatás a derogációval rendelkező országokra tartjuk fenn, tehát az európai, az eurozónán kívüli országokra, és nem azon belül talál, található országokra. Itt ö, talán egy kis zavar van két dolog között. Az egyik ugyanis ö, a az 1.25-ös cikk alapján a költségvetési hiányoknak a felelősségi körének megállapításával kapcsolatos. Nem szabad, hogy megkérdőjelezzük ezt az elvet. A másik fontos elv pedig az az, hogy az elvek alapján nem, nem, nem nyújtunk támogatást az európai az eurozónán bívül, belüli országoknak. De itt azért egészen más dolgokról van szó, ugyanis amikor az IMF kisegíti az országokat, akkor nem vállal felelősséget ezen országok hiányainak betöltésére, egyszerűen csak egy ö, kölcsönt ad, és ebből profitál. Úgyhogy ez a két elv egyáltalán nem keverendő össze, de mégis valami miatt úgy gondoljuk, mintha ez a két dolog ugyanaz lenne pedig ez teljesen rossz megközelítés. Itt egy nagy zavar uralkodik a fejekben, és erre rá kell végre mutatnunk. Hiszen az 1.25-ös cikket be kell tartatnunk, annélkül, hogy ugyanakkor feltételeket teremtenénk, állítanánk fel a támogatást illetően. Ami az eljárást illeti, fel kell ismernünk azt, hogy hogyha segítségnyújtásra van szükség, és ilyenre sokszor van szükség, akkor az első lehetőség az IMF, a második lehetőség az EU, és a kettő közötti együttműködés lehetne a harmadik megoldás, főként akkor, amikor nem eurozónás országról van szó. És kellene egy külön keretet biztosítani az eurozónán belüli államokra. világos választásokat kell meghoznunk, és olyan rendszert kell létrehoznunk, amely működőképes a jövő szempontjából is. És végül egy utolsó kérdés még. A felügyeleti rendszerek reformja és a folyófizetési mérlegek versenyképessége. Itt külön kell tekintenünk a költségvetési kérdést hiszen erre vonatkozik egy új cikk, a 37-es cikk, tehát itt egy jogalapbeli probléma is van, és a probléma sokszor abból adódik, hogy rossz történeti háttere van a dolgoknak. Korábban elhangzott az is, hogy olyan javaslatokat is tehetnénk, hogy a folyófizetési mérlegek, amelyek egyébként nagyon erős mutatói annak, hogy milyen költségvetési hiányok alakulhatnak ki, de önmagukban nem jelentenek még hiányt. Ezek csak mutatók. Nos, nem mondhatjuk azt, hogy a folyófizetési mérleg többlet vagy hiány, a, a x százalék felett, az már önmagában valami teljesen rossz dolog. Persze, hogyha a GDP 10%-át meghaladó többletről vagy hiányról beszélünk, az valóban már problémát jelent, de itt igazából nem erről van szó. Mindig azt kell megnézni, hogy mi van e mögött. Van-e egy gazdasági növekedés, vagy esetleg beruházások, vagy pedig katasztrófák, természeti katasztrófák. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért alakult ez ki. De mit is tehetünk? mutatószámként értelmezhetjük a folyófizetési mérlegeket a versenyképesség szempontjából. A versenyképesség szempontjából azt hiszem, hogy visszalépésnek lehetünk tanúi, hiszen az ERM rendszer idején nagyon sokat beszéltünk a versenyképességről, és akkor nem lehetett le vagy felértékelni a valutákat a partnerek beleegyezése nélkül. Ugyanakkor ugyanazok a problémák, amik akkor megvoltak, továbbra is fennmaradtak. Tehát itt egy hipotetikus politikára lenne szükség, miszerint, hogyha az áfát növeljük, és ugyanakkor csökkentjük a társadalombiztosítási járulékokat, akkor ezt adópolitikának, fiskális politikának tekintjük, de erre azt mondjuk, hogy ebben nem lehet beleszólni, mert ez egy szuverén kérdés. Minden államnak magának kell eldöntenie. Nos, hát erről szerintem meg kellene nyitni a vitát, ugyanis olyan eljárásokra lenne szükség, hogy szisztematikusan felügyelni tudjuk a átváltási árfolyamokat, nem csak két ország között, hanem multilaterális szinten is. És egyfajta szimetriára is szükség van a tárgyalások során. A meglévő európai eszközöket is ki kell használni, hiszen vannak olyan cikkek a szerződésben, amelyek azt mondják ki, hogy azok a politikák, amelyek az Európai Unió működését alássák, ezeket ki kell kerülni, tehát igenis és van a szerződés értelmében mozgásterünk, és az euró számára is igenis és van mozgástér. Az euró csoportnak kellene tennie valamit, hiszen vannak olyan testületek, amelyeket pont ezért hoztak létre. Úgyhogy itt igazából most az a kérdés, hogy hogyan is kívánunk konszenzus teremteni. Hétfőn az Eurogrup egy nagyon fontos dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyben erről esik szó. És aztán nagyon fontos az, hogy a versenyképességet ne ö, tegyük kockára, és meglegyenek a megfelelő eszközök, amelyekkel ö, ezt meg lehet őrizni. Nézzünk egy példát, Belgium. Belgiumban ellenőrzik a bérek alakulását, és megakadályozzák azt, hogy ezek ne ássák alá a versenyképességet. Tehát fontos az, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk, és az Európai Parlamentnek ilyen szempontból igen fontos szerep jut majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Daniela Schwarzer asszonyt kérem meg. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Nem könnyen feladatom, hogy utoljára kapok szót most, két ilyen jó előadás után. A 10 percemben a kormányzati és intézményi szerkezetekre, illetve a politikai ösztönzőkre koncentrálnék, és pedig a gazdasági kormányzás tükrében. Arra is kitérnék, hogy milyen lehetséges formákat lehetne kialakítani. Szeretném röviden összefoglalni, hogy az Európai Valuta Uniónak milyen hiányosságai vannak. Az első a válságmenedzselés, a, kettő, a második a megfigyelés és koordináció hiányosságai, és a harmadik a legitimáció. Hogyha válságkezelésre gondolunk, akkor gondolom, hogy az Európai Parlament és ez a bizottság is foglalkozott a kérdéssel a jelentésében is, a Valuta Unió rosszuló jelentésében. Tehát a pénzügyi ösztönzők összehangolása nem volt elégséges, ami pedig nagyon érdekes, hogy milyennek az oka hiszen hiányoznak a elgondolások, hogy milyen is a valuta unió. A bizottság megpróbált egy ilyen nézetet kialakítani, de nagyon korlátozott az Európai Unió költségvetésének a rugalmassága. Ez pedig eh, nyilván a jövőbeli válságmenedzselésre is kihat, illetve a kilábalási stratégiákra. Már szóltunk itt az eh, eladósodásról, viszont egyetértenék Ferri úrral abban, hogy láttuk, hogy rossz az ösztönző szerkezet, és nem megfelelőek az eszközök, hogy a fizetőképességi problémákat megoldjuk. A piaci fegyelem nem volt elégséges. Így egy ország ban lehetővé vált az, hogy fizetés képtelen legyen, és utolsó mentőövként elképzelhető az eurozónából való kilépés is, azonban a probléma az, hogy nincs egy ilyen utolsó mentőöv kölcsönző. Tehát említettem a koordináció elégtelenségét. Itt nem szeretnék beszélni a pénzügyi felügyeletről, az Ekon bizottság részleteiben is foglalkozik ezzel. Azonban a pénzügy politika megfigyelése, felügyelete viszont érdekes lenne. Politikailag azt látjuk, hogy a stabilitás és növekedési egyezménybe vetett bizalom csökken. Azért is, mert szinte az Európai Unió összes tagállama túl van a 3%-os limiten, ezen kívül azonban a politikai kötelezettségvállalást sem eh, igazán észleljük, hogy visszatérjenek a pénzügyi fegyelemhez. Azonban azok az országok, amelyek ezt hangsúlyozzák, azok is elvesztették hitelességüket. Ami pedig eh, a gazdaságpolitikai felügyeletet és koordinációt illeti, túl nagy a divergencia, és a folyófizetési mérleg hiány az elmúlt évek során növekedett. Most nem Görögországgal akarok példálozni, ezek az adatok az többi ország esetében is hasonlóak. Ez pedig nem feltétlenül a válság kihatása. Nagyon problémás országok is felmerülnek a horizonton de látjuk a versenyképességben lévő különbségeket is. A válság kihatása így sokkal mélyebb lett, mint lett volna. Látjuk az ez alatt lévő szerkezeti problémákat az országokban, a belpolitikai vitákban, nem vagyok teljesen biztos, hogy az Európai Unió tényleg nem tudja, hogy hogy bánjon ezek a problémákkal. A harmadik megjegyzésem, ami pedig a gazdaságpolitikai összehangolást illeti és az elfogadhatóság problematikáját. Van egy interferencia a belügyekkel. Tehát körülbelül kilenc évvel korábban, amikor az első országot pellengére állították, az Írország volt a gazdaságpolitikája miatt, és felmerült az az érzés, hogy nem működött a mechanizmus, és a pellengérre állított ország nem működött együtt megfelelően. A gazdaságpolitikai összehangolás tulajdonképpen már nem észlelhető igazából. Az Európai Valuta Unió szintjén is jelentkeznek ezek a problémák fel, mert az a kérdés, hogy egyes országok, hogyha a valuta alapban nincsenek benne, jobban tudnak-e ilyen válság jelenségekkel bánni? Ennek, ezeknek a hiányosságoknak az alapja következőképpen foglalható össze négy pontban intézményileg és jogalkotásilag nincsen olyan keretünk, amely a Maastrichti kritériumok teljesítését felügyeli. Fontos lépések születtek, tehát itt a stabilitási és növekedési egyezmény Maastricht után, ezen kívül az eurócsoport létrejöhetett a Maastrichti szerződés alapján, és elnökét meg is említik, és létrejött egy eurózóna csúcs. Azonban ne álljunk meg itt, hiszen 11 éves tapasztalatunk van, plusz a válságból levont tapasztalataink. A második megjegyzésem az, hogy a valuta unió realitásának alul értékelt a percepciója. Tehát igazából annak a tudatosodása, hogy egy csónakban nevezünk. Hogyha a német koalíciós szerződést elolvassuk, akkor az az érzésünk, hogy a gazdaság teljes mértékben a német kormány kezében van. Tehát sem a politikai dokumentumokban, sem a közbeszédben nincs szó arról, hogy mi a tulajdonképpeni helyzet a makrogazdasági analízisek ott vannak, viszont ez a összetartozás érzése nincsen meg. És természetesen a nemzeti politika olyan ösztönzőket ad, amely nem feltétlenül valuta uniós ösztönző, tehát teljesen racionális ez, de hogyha a problémák mindenhol megvannak, és nem csak egy olyan problémában, hogy a hitel visszafizetések nem működnek megfelelően, akkor elképzelhető, hogy egy win-win helyzetet is ki lehetne ebből alakítani. Az utolsó megjegyzésem pedig a nemzeteken felett álló szereplők, mint az Európai Bizottság, ez pedig eh, szorgalmazza a valuta unió logikáját. A potenciált nem használták, vagy pedig eh, a döntési helyzetekben mindenki megtette, amit tehetett, hogy a nemzeteken felett, nemzetek feletti elemeket ne juttassák érvényre. Itt az Eurostat kompetenciája is felmerült, tehát már 6 vagy 7 éve letett az asztalra javaslatait. És igazából hiányosságok vannak a pellengérre állítás tekintetében is. Itt az előttem szóló pedig az európai logikában az Európai Parlament által játszott szerepet is említette meg. Olyan folyamatoknak lehetünk tanulni, amelyeket most fedeznek fel a nemzeti kormányzatok és a politikai szubstanciát is megfogalmazhatná az Európai Parlament ott, ahol nincsen jogalkotási együttöntési folyamat. Most a Valuta Unió kormányzati reformjára térnék át, a nemzeti kormányzatok és a belföldi helyzetek tükrében. Igazából kinyílt a lehetőségek ablaka előttünk. Itt van a pénzügyi és gazdasági válság, itt van Görögország esete, korreláció van két alapvető reformvita között. Ez a 2020-as növekedési stratégia és az Európai Unió költségvetési vitája. Most politikailag összpontosítani kell a válságmegelőzésre és kezelésre. Azonban nagyon alacsony ambíció van a közös politizálás tekintetében. Tehát itt most Görögországra gondolok, és nem az EU 2020-as témára növekedik az Európai Tanács érdeklődése a gazdasági és fiskális problémák iránt. Ezt láttuk a február 11-i rendkívüli tanácson, a márciusi tanácson és a júniusi tanácson is tanulni lehetünk majd ennek. Azonban mi történik a valuta uniós perspektívával ezen fejlődési tendenciák tükrében? Véleményem szerint van egy kockázat, tehát egy olyan gazdasági kormányzás van, amely 27 tagállamra vonatkozik. Azonban foglalkozni kell politikailag a valuta uniós kérdésekkel, és ez pedig még viszonylag fejletlen. Itt a nemzeti dolgokban csak általánosíthatok, tehát mind a 27 országban megvannak ezek a német példát jobban ismerem, ez a berlini tapasztalatomon alapul, de azt látjuk, hogy igazából elutasítást észlelünk itt a közös politizálás érdekében az Európai Unió 2020-as stratégiánál vannak mennyiségi célok, pontos célok, koordinációs mechanizmusok. Azonban itt a pénzügyi felügyeleti jogalkotási helyzet tekintetében is kevés a politikai étvágy hosszú távon. Természetesen a görög esetet itt most zárójelbe teszem, mert ez egy különleges eset. Azzal is érvelnék, hogy olyan kontextusban vagyunk, hogy azt kockáztatjuk, hogy bizonyos országok úgy tekintenek, hogy ők fizetnek. Nem tudom, hogy meddig fenntartható ez, mennyi szolidaritás, mennyi konvergencia szükséges, főleg ha belegondolunk ezen országok gondolkodás módjába, akik úgy vélik, hogy csak ők fizetnek. Most pedig, ami a belföldi kontextusra vonatkozik. Érezzük a verseny nyomást, és bizonyos fontos tagállamban a devaluációs óhajokat is, és az elkövetkezendő években politikai visszahatásai is lehetnek ennek. Néhány országban látjuk a politikai fragmentáció problémáját, látjuk a politikai hátországokban a szélsőségek megerősödését, és éppen ezért most a kezelésre inkább összpontosítanak, mint a hosszú távú dolgokra. Németországot említeném most, hiszen a vitában ez politikai évként is felhasználhatják. Az utolsó megjegyzésem az az, hogy el kell gondolkodnunk a közvélemény alakulásán is. Hogyha visszagondolunk az európai integrációra, akkor világos korreláció van a az európai integráció támogatásának elutasítása a gazdasági csökkenés és a munkanélküliség növekedés között. Tehát 2010-ben, 2011-ben szociális feszültségek is várhatók, és valószínűleg ez az oka annak, hogy a kormányok sem óhajtanak feltétlenül a hosszú távon politikailag együtt gondolkodni. Másrészt azt látjuk, hogy az állampolgárok elvárásai növekednek, az Európai Unió probléma megoldó képességében, szociális és gazdasági tekintetben ez pozitív jelzés, hogy európai problémákra európai megoldást Keresünk azonban az Európai Unióból történő kiábrándulás is növelheti ez. Látjuk, hogy a kommunikáció és a véleményformálás jelentősége megnő az Európai Unió érdekében és hogy a közvélemény az európai problémákat tényleg európainak fogja fel. Az időm véges, és most már csak két fóliát tennék fel. A valuta unió kormányzati reformját tekintetében, tehát a politikai felügyeletet és az együttműködést növelni kell, ahogy már említettem, ki kell értékelni az Euró csoport múlt heti jelentését is, amelyben olvashatjuk, hogy egyenlőtlenségek vannak, és látjuk, hogy asszimetriák vannak. Ez pedig eh, véleményem szerint a jó irányba mutat, hogy a német kormányzat is eh, belátta már. A lényeg az, hogy olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amely a releváns szerződések megegyezik a nemzeti érintetteket jobban be kell vonni ebbe a, vonába, ebbe a vitába, és a nemzeti parlamenteket is erősebben be kell vonni a Valuta Unióról folytatott eszmecserébe. Sokat hallottunk Görögországról, ami pedig az intézményi feltételeit, fejlődését illeti a Valuta Uniónak, szükséges az, hogy legyen meg a saját vezetési kormányzati struktúrája az Európai Unióban. Legyenek rendszeres eurozóna csúcsok, a tavazi csúcsokkal egy időben ez a belső problémákat is könnyebben megoldhatná, ezen kívül másfajta tanácsi formációt is el tudni képzelni, amely foglalkozik a gazdasági pénzügyi kérdésekkel. A 2020-as stratégia és a költségvetési vita is ilyen is, és most egy utolsó megjegyzésem lenne, hogy politikai divergenciát látunk az eurócsoporton belül. Nagyon fontos az, hogy Németország és Franciaország a nemzeti stratégiai magasabb felelősséget viseljen. Hiszen, hogyha ez a két ország, amely az eurozón GDP-nek az 50%-át képviseli, ne divergáljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a második forduló következik. Először a néppártnak adom meg a szót. Ki szeretne a konzervatívok részéről kérdést feltenni? Keiner. Dann, dann gehe ich weiter zu per Aztán Pervans Perez következik, és Eliza. Eliza, először te. Well, thank you very much. Köszönjük szépen ezeket az előadásokat, nagyon érdekesek voltak, hiszen sokkal mélyebbre hatoltak, mint a korábban hallott előadások, amelyeket aztán nem követtünk nyomon. Két kérdésem lenne. Először. Visszanyúlva a kezdetekig. Az optimális valuta területekre visszatérve, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni egy valuta zónát, mik ennek a feltételei. Ez egy olyan vita, amiről már elfeledkeztünk, és most visszaköszönt ránk. Amikor a strukturális eltérésekről beszélünk a gazdaságokban, gyakorlatilag erről beszélünk. Gyakorlatban ha különböző szintű versenyképességek léteznek a globális világban, akkor nagyon nehéz túlélni egy gazdaságnak. Ezt mutatja a jelenlegi helyzet. De a javaslatokban nem láttam arra választ, hogy az úgynevezett kohéziós politikákat hogyan idomítjuk hozzá az új környezethez illetve mik ennek a költségvetési következményei. Mert az utolsó előadó beszélt a politikai akaratról, úgyhogy szeretném, hogyha ezt egy kicsit tovább vinné ezt a gondolatmenetet. A strukturális alapok a 70-es években jöttek létre. Maradhat ez a fő kohéziós eszköz ebben a gazdasági helyzetben? Egy olyan helyzetben, ahol a versenyképesség a lényeg, és az innováció. Köszönöm. Elnök. Azt hiszem, hogy három kérdésenként válaszolunk majd. Álvarez úr, önél szó. Eh, Köszönöm szépen. Elnézést kérek előre. Azért, hogy a rosszul mondtam ki um, az előadó hölgy nevét. Minden esetre én is tudom, hogy fontos az, hogy uh, ne egyedi nemzeti álláspontokat kövessünk, hanem inkább egy európai vízió lebegjen szemünk előtt. Fontos lenne tehát az, hogy mindenki vállalja a ráeső felelősséget, és ez egy olyan nagy felelősség is egyben, amely arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy végig gondoljuk, hogy milyen elvek mentén kívánjuk Európát erősíteni. Ahogyan Papandreútól is hallgathat, hallhattuk, az országokat, a tagállamokat szeretnénk szabadabbá tenni, és ugyanakkor olyan eszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani, amelyek a válságból való kilábalást segítik. Köszönöm szépen. Mind a három előadónak köszönöm az előadását, nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk, és mérlegelt kiegyensúlyozott vélemények hangzottak el. Gyakran az eurózónán belül elég erőszakos hangot ütünk meg egymással, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennek most nyomát se hallhattuk. Ami a pénzügyi felügyeleti szerveket illeti, Nos hát ezzel kapcsolatban ön azt, önök azt mondták, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerep juthat. Mit gondolnak önök arról, hogy hogyan lehet összehangolni mondjuk a görög álláspontot a német állásponttal hogyan lehet jól, okosan kihasználni a görög esetet, a görög válság esetét annak érdekében, hogy a felügyeleti rendszerek ügyét előmozdítsuk, amely egyébként most a parlamenten belül is fontos kérdéskör. Itt nem csak a költségvetési hiányokról van szó, nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt a gondolatot meg elterjeszteni Németországban is, hogyan lehetne a jövőbeli válságokat elkerülni. Mit gondolnak önök arról, hogy hogyan kell kommunikálnunk, hiszen biztos vagyok abban, hogy a tanácson belül óriási húzavona lesz. Nagyon sok olyan tagállam lesz, amely ellentmondásos megoldást fog kívánni, kínálni a felügyeleti rendszerek tekintetében. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Hát először is, ahogyan önök is tudják, nagyon hosszú ideje vitatkozunk már arról, hogy az eurozónán belül mondhatjuk-e azt, hogy egy optimális pénzügyi térséget hoztunk létre, vagy sem. Erről nagyon sokat vitáztak, és régóta vitáznak már a közgazdások, közgazdászok. Itt a mm, monetáris unió előtt vagy után hozzuk létre ezt az optimális területet, igazából ez a fontos, ezt kell látnunk fontos lenne a gazdasági trendeket konvergálni, sajnos az elmúlt 11 év során egyáltalán nem ez tört, történt. Az elmúlt 10 évben abban az illúzióban ringattuk magunkat, hogy minden jól működik. Sokan azt mondták, például a mellettem ülő kolléga is, hogy szép, jó időjárás uralkodik, de most egyáltalán nem ez a helyzet. Most igazából viharos időket élünk és rá kellett döbbennünk arra, hogy a költségvetési folyófizetési mérleg hiányok szempontjából egyre inkább eltávolodnak egymástól az országok, épp úgy, mint a gazdasági teljesítmény tekintetében. Nagyon sok kritikát kaptunk azzal kapcsolatban, hogy miért is nem vagyunk képesek, képesek a kohéziós politikát, illetve a kohéziós alapok kérdését megfelelőképpen kezelni. Nos, hát a jelenlegi helyzetben, és abban az érzékeny helyzetben, amelyben most találjuk magunkat, adhok megoldásokra van szükség, hogy például a görög válságból kilábaljunk. Most talán túl korai lenne még arról vitázni, hogy hogyan kívánjuk összehangolni a politikáinkat. Én őszintén szóval nem hiszem, hogy túl sok remény nyílik most arra, hogy radikálisan újra gondoljuk a kohézió, kohéziós politikákat a közeli jövőben, hiszen egyenlőre úgy tűnik, hogy nincsen erre vonatkozólag politikai akarat. Lehet, hogy egyesek szeretnék ezt, de hát sajnos az élet ilyen, most éppen nem ez képezi a prioritásainkat. Ami pedig a pénzügyi irányítás kérdését illeti, Hát önök is tudják, hogy a pénzügyi válság, amely egyébként így kezdődött, pénzügyi válságként kezdődött, aztán átgyűrűzött a bankok világából az állami költségvetési világba, és a következő hetek, hónapok, talán években biztos, hogy ezt az időszakot fogjuk még tovább megélni. Nos, hát az egyértelmű, hogy a pénzügyi válság révén létrejött az a politikai akarat, hogy megfelelő pénzügyi felügyeleti rendszert hozzunk létre hiszen az emberek megijedtek néhány idő, egy kis idő után, és most bizonyos politikai családokban, vagy bizonyos országokban egyesek úgy gondolják, hogy visszatérhetünk a régi rendszerbe, minden a dolgok, medrébb, a dolgok folyhatnak az eredeti mederben, de ez nincs így, ez nagyon nagy hiba lenne, ha ezt így gondoljuk, hiszen rámutatott a görög válság is arra, hogy a törlesztés biztosítási ügyletek piaca hogyan is működik. Itt igazából nem erről van szó, hanem manipulációs lehetőségekről, és arról, hogy minél gyorsabban szeretnék megoldani a mostani hiány spekulációra tehát e- ebből minél hamarabb ki szeretnének lábalni. Pedig itt konkrét politikai eszközökre lenne szükség. Elnök, köszönöm szépen. Most én válaszolnék. A monetáris térségekre vonatkozólag azt szeretném elmondani, hogy egy valós integráció a piacok tekintetében biztos, hogy segítené az eurozóna működését. Ami pedig a versenyképesség kihívásait illeti, a versenyképességek közötti különbségeket kiigazították a piaci tényezők. Legalábbis egyesek így gondolják, de ez nincs így. További piaci integráció lehet, hogy tovább erősítené ezt a tendenciát, és ebből a közös piac, vagy az egységes piac gondolatából közvetlenül eljuthatunk a monetáris egység gondolatához. Ezért is utaltam erre ilyen erősen, de szerintem továbbra is megéri ebben gondolkodni. Az én olvasatomban olyan időket élünk, amelyben nagy kezdeményezésekre az étvágyunk megnőtt. Tehát meg kellene próbálni a lehető legjobban kihasználni a létező eszközöket, és figyelembe venni azokat a problémákat, amelyekkel szemben találjuk magunkat. Fontos lenne tehát az, hogy a válság következtetés, következményeit figyelembe vegyük, és az Európai Unió legitimitását ezen keresztül tudjuk növelni. Hogyha elérünk egy bizonyos szintet, vagy korlátot azon eszközökkel, amelyek most a rendelkezésünkre állnak, akkor tovább kell növelni az eszközök tárházát, tehát azt hiszem, hogy még nem jutottunk el a határvonalra ebből a szempontból. Jussunk el először odáig, és majd akkor megnézhetjük azt, hogy nyílnak-e további lehetőségek új eszközök megalkotására. Most franciára váltok. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes kérdést hallhattunk a makroprudenciális felügyeleti rendszerekkel kapcsolatban, hiszen itt nagyon sok olyan pont van, amelynek az esetében egymást fedő gondolatok valósulnak meg. Nézzük a konkrét spanyol példát. Itt makroökonomiai eszközökkel is élhettünk volna a 121-es cikk értelmében, de holnap a makroprudenciális eszközökkel is lehet majd hatni erre a problémára, hiszen a célok ugyanazok, ugyanis a pénzügyi instabilitás makroökonomiai instabilitáshoz vezet. Nos, a probléma az az, hogy nézzük meg, hogy mit is szeretnénk konkrétan tenni. Mind a két esetben, hogyha van probléma, akkor az általában a befektetések, az ingatlanpiac eh, területülől érkeznek. És nem feltétlenül csak prudenciális eszközökkel tudunk hatni olyan problémákra, amelyek más típusú eszközökkel eh, kellene, hogy megoldást találjanak, mert például építőipari mm, boomról beszélhetünk, és abból adódott ez a probléma. Ebben az esetben a bankfelügyeleti rendszer nem fog túl sok megoldást kínálni, főként azért, mert a bankrendszert a külföldi bankok uralják, úgyhogy a belső stabilitás és a pénzügyi rendszer stabilitása teljesen különböző kérdés. Szeretne hozzáfűzni valamit? De röviden, röviden. Egy szót szólnék. Minden egyetértek, amit előttem mondtak, de szerintem is az egységes piac agendáját a monetáris unióról való reflexiókkal kell összekapcsolni. Hiszen nézzük meg a honi elfogadhatóságot, tehát a szociális volt a kulcs szó, tehát az egységes piac agendájának a szociális agendával kell beágyazással lennie, tehát legyen az egyik beágyazva a másikba. Az egységes piaci reformok mindig a liberalizációkat jelentették, és ennek az elfogadottsága bizonyos nemzeti közvélemények számára alacsony. A működő piac mellett természetesen a politikai kritériumokat is figyelembe kell venni, és ez is része az OC-nek. Azt is látjuk, hogy a fiskális mechanizmusok tekintetében néhány OCE elméleti szakember nem ért egyet azzal, hogy ez egy fiskális stabilizálási rendszert jelenthetne. Ez az eurozónára és az amerikai piacra is vonatkozik tehát a, a, most az amerikai munkerőpiacra gondolnék. De a fiskális stabilizálási mechanizmus létezik. Tehát ez lehet hogy egy óriási jövőbeli projekt, igen, de most pillanatnyilag az a lényeg, hogy az európai piacon egy konceptuális változást létre tudnánk-e hozni, el tudnánk-e képzelni. És úgy gondolom, hogy két pont nagyon lényeges ebben a tekintetben. Az európai költségvetés bevételi oldalán van még egy elv, amellett, hogy legyen egy európai társasági adó, mert ez kontraciklikus hatásokat eh, generálhatna. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a logikát, akkor később eh, ez eh, lényeges lehet a kiadási oldalon, pedig figyelnünk kell arra, hogy néhány EU program prociklikusan működött. Például Spanyolország túl sok strukturális alapot kapott, és ez volt a boom üzemanyaga, a fellendülés motorja. A igazi hatás ebben az esetben szinte nem létezne, de megváltoztathatná a logikát. Arra a kérdésre, hogy az európai ötletet hogyan lehet politikai kontextusban is előbbre vinni. Németország esetére azt mondanám, hogy a szabályozás az egyik kérdés, a görög eset is azt mutatja, hogy több elképzelés van, a felügyelet is lényeges, tehát a novemberi ECOFIN ülésben képviselt kormányzati álláspontra emlékeztetnék, tehát sok változás nincsen. Lényeges, hogy ez a kérdés a német közbeszédben benne legyen, a médiában és a médián kívül. Ne felejtsük el a német Bundestagot, ahol nem csak a Lisszaboni szerződés miatt, hanem a alkotmánybíróság döntése miatt is felértékelődött az érdeklődés. És a parlamenti képviselők nem csak az ellenzékiek, egyre inkább érdeklődnek, de a jelenlegi kormánykoalícióban is egyre érdekesebbek az európai témák, és elképzelhető, hogy pro-európaibb gondolkodásmód alakul majd ki. Pascal Canfa kezdi a következő kört, és a Sánchez Pezéro zárja. Egy percet kap. Egy percet? Nos, attól tartok, hogy egy perc korán sem elég. Azt hiszem, hogy a hozzáadott érték itt a fő kérdés. Ezért aztán köszönetet szeretnénk mondani a résztvevőknek. Ezt komolyan így gondolom. Pervans jelentésének az a lényege, hogy az európai gazdasági irányítás kérdését felvesse, és egyetértést kreáljon ezen a területen, hogy ötleteket adjon nekünk. Először is. A bérek és a termelékenység között egyenes viszony van. Ez egyik oka annak, hogy a versenyképesség csökkent, és annak is, hogy bizonyos országok túlversenye képesek, túl agresszívak, ez felborítja az egyensúlyt. Tehát makroökonómiai politikákról is beszélnünk kell. Ferry úr mondta, hogy a szuverén adósságról és az államadóságról esett szó, de a magánszektorról se feledkezzünk meg, a magánszektort is felügyelnünk kell, makroökonomiai felügyeleti eszközökkel, vagy hogyan. Aztán Spanyolország kérdése, támogatok a stabilitás és növekedési paktumot, de már akkor is volt egy buborék, és a háztartások teljes mértékben eladósodtak. A felügyeleti csomag megregulázza majd a bankokat, de az Európai Központi Banknak talán javaslatokat kellene tennie a spanyol bankoknak, hogy a tőke igényeket megnővelje a házra felvett kölcsönöket illetően. Önök szerint ez például egy jó ötlet lenne? Ami a folyófizetési mérleg hiányt illeti. Erről már szó esett, szerintem egy háromszintes rendszerben egyezhetnénk ki. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a többleteknek és a deficiteknek küszöböket szabjunk meg. És ha valaki meg, meghaladja a küszöböt, akkor a GDP arányosságot, a folyófizetési mérlekhiányt kellene figyelembe venni. Ez persze csak az EU-ra lenne igaz, a világ többi részére nem. Ferri úr egyetért ezzel? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük az igen érdekes megjegyzéseket ma reggel. Mivel én nem eurozónás tagországból érkezem, a nemzeti politikák, az adópolitikák összehangolása, az IMF szerepe, ezek mind-mind nagyon fontos és érdekes elképzelések, és az eurozónán belül nagyon relevánsak. De szentelhetnénk néhány percet annak is, hogy ez a az erősített együttműködés hogyan hatna azokra a tagországokra, amelyek nem tagjai az eurozónának? És ennek mi lesz a következménye? Elnök, kitől szeretné hallani a választ? Válasszon egyet! Hát én mindenkitől szerettem volna hallani a véleményét. Elnök? Megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság és a tulajdon buborék azért keletkezett Spanyolországban, mert a makrófelügyelet nem volt megfelelő. A stabilitás és növekedési paktum az államadóságot vizsgálja meg, de a magánadóságot is figyelemmel kell követni, hiszen ez kihat a stabilitása. Feri úrtól kérdezném, ön szólt a közös felelősségvállalás és a segítség nem nyújtás elképzelése közti különbségről. Az unió költségvetésére azonban ez a két elv nem hat ki semmilyen mértékben. A pénzügyi ügyeknek nagyobb figyelmet kellene eh, szentelnünk, különösen a kötvényeknek. Ezen kívül mi a helyzet a bérezéssel és a versenyképességgel? Köszönöm. Monsieur Bizani, Bizani eh, eh, úr, szerintem kezdje ön, mert Pascalnak és a többieknek majd utána lesz ideje arra, hogy válaszoljanak. Ami Pascal Confin kérdésére vonatkozik, a bér termelékenység, igen, ez tulajdonképpen a felügyelet lényege, illetve az árfolyam lényege, és akkor ez alapján eh, bizonyos sejtési pillanatok alapján épülhet fel az eredmény, tehát most mindjárt áttérek a folyófizetési mérlegekre is. Tudom, és úgy gondolom, hogy ez eh, tényleg így van. Tehát a stabilitási paktumot eh, szerintem nem lehet egy lapon említeni. Kijelenthetnénk, hogy bizonyos küszöbb értékeknél egy vizsgálatot vezetnek be, ez például a bizottság jelenthetné ki. Egy bizonyos fizetési mérleg viszonynál problémák is keletkezhetnének. Ezt el kell dönteni azon feltétel mellett, hogy miután elfogadjuk azt, hogy mindkét válasz lehetséges. Tehát, hogyha nem a válasz, akkor deficit van, viszont ez a deficit elégséges, vagy elképzelhető ennek az ellentéte is, hogy kijelentjük, hogy nem ez a helyzet. Tehát nyitatnak kell lennünk, és a stabilitási mm, paktumnak itt semmi keresni valója. Most nézzük meg a magánháztartások eladósodását. A pénzügyi stabilitás a felvevő országok kezében van, illetve azon bankoknál, amelyek a kiinduló országokban vannak. Tehát a pénzügyi stabilitást lehet egy bizonyos országban kezelni, hogyha egy bank, egy integrált bankrendszerben nem. Tehát kezdetektől fogva egy bizonyos logika szól az integrált rendszerek mellett. Vagy azt is el lehet mondani, hogy a bankrendszerek integrációja nem jó rendszer. Azonban azt nem jelenthetjük ki, hogy köztes megoldást választunk, és ez a köztes megoldás már nem működik akkor, hogyha holnap a legtöbb közép-kelet-európai ország csatlakozik az eurozónához. Ami pedig a bérekre és fizetésekre vonatkozó kérdését illeti, tehát igazából már megválaszoltam az első válaszomban, ezen kívül a együttes felelősség, a segítségnyújtás egy alapvető elv. A segítségnyújtás azon országokra vonatkozik, amelyek az eurózónában vannak, és itt a szerződések teljesen egyértelműek. Tehát az most teljesen mindegy, hogy most ez bilaterális segítség, vagy az Európai Unió felelősségvállalása. Jogilag a helyzet pedig nem, nem ugyanaz, viszont az alapelv ugyanaz. Ki lehet jelenteni, hogy az eurozóna tagja más segítség elbírálás alá esik, mint a nem eurozóna tag. Tehát ez egy ilyen jogi különbségtétel. Nos, ami az Egyesült Királyságot illeti. Én sokat kritizáltam azt, hogy bizonyos tagállamokban, például Németországban nem volt meg a politikai akarat, hogy az eurózóna problémával megküzdjenek. Látom, hogy itt természetesen egy intézményi szakadást is elérhetünk, de azok az országok, amik úgy döntöttek, hogy nem lépnek be a zónába, vagy nem lehetnek azok, ezeknek a helyzete eltér, de az intézményi keretek mindig nagyon erősek. Úgyhogy ha az eurózónát intézményesítjük az, euróz, az Európai Unióban, akkor nekem ez lenne a javaslatom. Az Eurogroup és az ECOFIN vitái nagyon fontosak, utána a tanácsba átkerül ez a vita, ez nagyon fontos a tavaszi csúcsra is. Versenyképesség, gazdasági politika, elő kell készíteni ezeket a találkozókat. Hogy amikor a 27-ek asztalára kerül, már ki legyen dolgozva. Ugyanakkor azonban az EMU problémákat újra át kell gondolnunk. Ami a bérezést illeti. Már mondtam, erősítenünk kell az eurozónát és a makroökonómiai párbeszédet is. 99-ben vezettük be a kölni folyamatot, ezt folytatnunk kell, a szociális partnereket be kell vonnunk. Politikailag nem érezzük a hatását ennek a folyamatnak, pedig kellene, különösen a javadalmazás területén. és a szociális partnereket is be kell vonni a tárgyalásokba. Köszönöm. Elnök megadja a szót. Nagyon röviden. Az euró létrehozása a valaha létezett legszorosabb integrációs forma. Ezért van szükség a gazdasági irányításra, ez minőségileg és mennyiségileg is különbözik az aki kommunitár bármely intézkedésétől következményei vannak azoknak is, akik benne vannak, és azoknak is, akik nincsenek. De nyitva kell tartani az átjárót a két csoport között. Végül. Említettem az adópolitikákat, szerintem ön is. Én remélem, hogy az adópolitikák egyre fontosabbak lesznek nem csak az eurózóna számára, hanem az egész unió számára. Elnök, Ottmar Karasz és Pervans. Hölgyeim és uraim, ami engem nyomaszt, az az, hogy nagyon általános jellegű vitában vagyunk. Itt kormányzatról beszélünk, a kérdésem önökhöz pedig az, hogy problémáink egyike nem az, hogy önnön szabályainkat nem tartjuk be. Szükséges egyáltalán új kormányzati módszerekről elgondolkodni? Nem lenne elég fontos az, hogy kijelentsük, hogy már vannak kormányzati módszereink, amiket egyes, egyszerűen be kellene tartani. Nem minden a válsággal kezdődött, hanem sok minden azzal kezdődött, hogy a saját szabályunkat nem tartottuk be. A válság erre még rátett egy lapáttal. Tehát nem az a helyzet, hogy minden, ami van, az rossz, vagy hogy nem volt semmink, hiszen nagyon jó úton voltunk a válságig túl kevés volt. A kérdés pedig az, hogy hol szükségesek kiegészítő intézkedések, ott, ahol nem megfelelőek az intézkedések. Köszönöm. Merci. Moi j'ai une question. Euh, Lenne egy kérdésem Jean Pisani Ferrihez amikor ön azt mondja, hogy nemzeti szinten kell kialakítani azokat az eszközöket, amelyek nemzeti szinten hatnak a versenyképesség erősítése érdekében. Erről egy kicsikét mondana-e többet? Mit jelent ez ön szerint? Mit ért ez alatt? Ami pedig a fiskális kérdéseket illeti, hát egyetértek, de azért aggódom is. Mert Mário Montitól hallhattuk a minap, A mandátuma kapcsán, hogy milyen változtatásokat kívánnak a tagállamok az eredeti csomaghoz képest. Nos, most azt az érzés kelti bennünket, bennünk, hogy nagyon fontos a belső piaci kérdés, és ugyanakkor a fiskális kérdések azért valahol elsikkadtak. És amikor a 2020-as stratégiai dokumentumot megnézem, tudom, hogy ez egy rövid dokumentum, de hát azért öt betűben össze lehetett volna foglalni, hogy miről van szó, és mégsem esik erről szó. Azt mondtuk, hogy ez hú, de fontos, aztán puty, egyszer csak eltűnt az egész. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha önök támogatnának bennünket, mert különben mi fog történni? Semmi. És végül gyűlölöm az intézményi kérdéseket. Szerintem ezzel mindannyian egyetértünk. De azért vannak itt igazi problémák is. Most ö, olyan, mintha a központi bankok kormányzóiból hoznánk létre egy kormányt, a makroökonómiai kérdések és a makroprudenciális rendszer összehangolása kritikusan fontos, és most mégiscsak úgy tűnik, hogy ezt mégsem tesszük meg, hogyan is állunk ebben az összehangolásban, próbáljuk meg megváltoztatni a fontossági sorrendeket, hiszen rámutatott már a görög válság is, hogy milyen óriási problémák vannak itt, és Zapatero úr is Spanyolországban más típusú gondokkal küzd. Mindenki azt mondta, hogy itt vannak az eszközök a kezünkben, de nem tudjuk őket megvalósítani. De hát az a baj, hogy nincsenek pilótáink, nincsen összehangoló mechanizmusunk, nincsen irányítás. A biztosok, az illetékes biztosok nem képesek kezükben tartani a szálakat. Elég volt már abból, hogy mindig csak azt hallgassuk, hogy itt vannak az eszközök a kezünkben, csak egyszerűen nem tudjuk őket megvalósítani. Nem erről van szó, arról van szó, hogy a tagállamok nem képesek semmit sem tenni, pedig egyet kéne végre érteni abban, hogy mit is kívánunk javasolni megoldásként. Válasz. Köszönöm szépen. Kárász úrnak válaszolnék először. Teljes mértékben egyetértek a Görögországról adott elemzésével, mik azok a szabályok, amiket nem, tör, nem tartott be Spanyolország. Spanyolországban költségvetési többlet volt, de szociális szempontból ez mégiscsak instabilitáshoz vezetett. Nem lehet egy kosárba tenni ezt a két országot, teljesen más jellegű probléma van Görögországban, mint Spanyolországban. És mindez annak ellenére történt meg Spanyolországban, hogy Spanyolország igenis és betartotta az összes érvényben lévő szabályt. Vagy nem? Talán tévednék? Hát az egyik probléma az az, hogy a Lisszaboni stratégiával viszont senki nem ö, foglalkozott, senki sem tartotta be. Na de hát mégiscsak Németország igenis és tartotta magát a Lisszaboni ö, stratégiához. Nos, hát én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a probléma része a megvalósításban rejlik. De azért a problémának vannak más vetületei is. Nem szabad azonban, hogy kihasználjuk, azt mondjuk, hogy nem kell semmit tenni a megvalósítás területén. Pervans Bereznek pedig azt szeretném válaszolni a felsőképességi eszközökkel kapcsolatban, hogy bizonyos országok nagyon is befektettek ebbe, és most be is léptek az eurozónába. A, az eszközök tekintetében pontosan az a legfontosabb, hogy az aszimetriát megszüntessük, például Finnország nagyon sokat tett, de az eurozónában lévő országok csücsülnek a babérjaikon, nem tesznek semmit itt nem gazdaságpolitikai, nem központi gazdaságpolitikai problémákról van feltétlenül szó. Ezt a problémát, ezt most kell viszont megoldani. Ez attól is függ persze, hogy mennyire centralizált vagy nem centralizált egy adott ország, tehát sok mindent figyelembe kell venni az eszközök szempontjából, de azért mindenkinek foglalkoznia kell az eszközökkel, egymástól függetlenül, és ettől függetlenül azért kell egy kollektív felügyeleti rendszer is. Aztán nézzük az adó problémát, illetve a ö, központi bankok kormányzóira vonatkozó kérdést. Szerintem az sem lenne helyes, hogyha ez így valósulna meg. Nem szabad olyan helyzetet teremtenünk, amelyben az egyetlen instancia, amely hatékonyan képes képviselni a gazdaságpolitikát, a központi bank lenne és nem szabad, hogy túlságosan megterheljük az ő szervezetüket, egyre több felelősséget hárítsunk rájuk, mert itt a felelősséget és a mandátumot nem szabad összekeverni. Tehát ez egy nagy kockázat lenne. Az is igaz, hogy vannak olyan szabályaink, amelyeket nem valósítottak meg kellő mértékben, de az is igaz, hogy a stabilitási és növekedési paktum egyre rugalmasabb lett, mondjuk ezt finoman. Még a görög helyzet előtt is ez volt az eset, pedig attól azóta csak még rosszabb a helyzet. De más területen egyáltalán nincsenek szabályaink, például a pénzügyi szabályozás területén. Önök politikusok, és itt a parlamentben dolgoznak, úgyhogy azt láthatják, hogy itt nem csak arról van szó a legutóbbi válság sor ö, kapcsán, hogy nincsenek szabályaink, hanem inkább az a fajta tagadó hozzáállás, amit a politikusi gárdánk mutat. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy vannak-e szabályaink, vagy nincsenek szabályaink, vagy azokat mennyire valósítjuk meg. Itt inkább a politikai akarat hiányáról van szó. Én is egyetértek azzal, amit Karász úr felvetett. Itt az indikátorok, a mutatók, a változó ők fontosak ebből a szempontból. A kompetenciák átruházására van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, de mi az, amit tudunk tenni? Próbáljuk meg átláthatóvá tenni a helyzetet, és a köznyomást erősítsük az intézményekre. Erre egyébként a görög eset nagyon jó példát szolgáltat. Ugyanis azt láthatjuk, hogy például Németországban is változik a diskurzus. Nem csak belpolitikai szempontból, nem csak külső szemlélőként kezdjük Németországban ezeket a kérdéseket tárgyalni, hanem most már a parlamentben belügyi vetületeit is megvizsgáljuk a kérdésnek. Tehát egyetértek azzal, hogy persze realista módon kell hozzáállnunk, mert különben sohasem fog megvalósulni egy igazi gazdasági kormányzás az Európai Unióban. Köszönjük szépen az első panel résztvevőinek a munkáját. Most akkor áttérünk a rendezvényünk második részére. Három kiváló előadónk van. Az életrajzaikat mindenki elolvashatta. Pedro Pere ül itt a bal kezemről. A kormányzat eh, tanácsadója volt, most gazdasági vezető pozíciója van. N. Pettifor azért lett ismert, mert 2000-ben a Jubilee 2000 projektet folytatta. Ez eh, egy olyan kampány volt, amely a 100 milliárdos szegény országok által felvett adósságokat eltörölték. Az ötlet anyja ő volt. Végezetül pedig olasz részvevőnket üdvözlöm Luca Paolaccit, aki a Confindustria vezető közgazdásza, és a Bukóni Egyetemen kapta diplomáját. Örülök, hogy itt vannak, és most nem is szeretném tovább vesztegetni az időt. Megkérem önöket, hogy rögtön kezdjék el. Perez úr. Beszélhet spanyolul, vagy ahogy szeretne. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. A mikrofon kikapcsolódott. Tehát nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megadja nekem ezt a lehetőséget, hogy itt felszólaljak, hiszen nagyon lényeges témákról beszélünk, a jelenlegi Európai Uniós helyzet összefüggésében, és a tagállamokban is. Mindenkerült hangsúlyozni szeretném, hogy a napi viták, amelyeket a médiákban hallunk révén, az elmúlt hónapokban eh, az a benyomásunk támad, hogy a válság rosszabbodott, és pedig a rossz adópolitika miatt. Tehát Igazából most arra emlékeztetnek minket, hogy a válság eredete tulajdonképpen a nem megfelelő pénzügyi szabályzás következménye volt. Tehát nem megfelelő, nem elégséges pénzpolitika volt, amely nem volt megfelelő. Tehát most erre szeretnék reflektálni, és pedig idéznék egy dokumentumot, és ez nagyon jól összefoglalja, hogy hogyan is keletkezett a válság, és hogy egy nem megfelelő pénzügyi szabály a válságot rosszabbította. A központi bankunk monetáris politikája sokkal inkább az igazi célt kellett volna, hogy figyelembe vegye. Most átfogóan bántak a monetáris politikával, tehát nem csak úgy, hogy infláció és kamatlábak vannak, hanem úgy nézték meg, hogy az egyes változók hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve milyen okai hatásai vannak a pénz folyásnak és a piacoknak. Hát nyilvánvalóan ezeket vizsgálták meg, tehát például az Európai Központi Bank is kivételes szabályokat vezetett be, hogy az Európai Unióban észlelhető nehézségeket áthidalja. Itt a finanszírozási nehézségekről van szó, és pedig a magánhasztártársak és a vállalatok hiteleiről. Miután megalapítást nyert, hogy a dolgok nem korrigálhatók minden következmény nélkül, lehetővé tették azt a kivételt is, hogy a hitelintézetek különleges eszközöket is kapnak mégis meg lehetett állapítani, hogy negatív eredménnyel járt ez, és megszüntették ezeket a kivételes eszközöket. Kivételes eszközökről volt szó, de úgy gondolom, hogy sokkal inkább ki kellett volna várni, amíg a piacokon ismét eluralkodik egy bizonyos normalitás. Azonban el kell ismernünk, hogyha nem lett volna megfelelő monetáris politika, illetve fiskális politika, akkor ennek a következménye az lehet, hogy a termelési ágazat nem kap elég pénzügyi eszközt. Azonban az adópolitikának nem lehet az a feladata, hogy korrigálja a rossz monetáris politika hibáit. Másrészt, hogyha az Európai Központi Bank szabályzása, tehát a bankfelügyelet, és hogyha ezt mondom, akkor arra gondolok, hogyha megpróbáltak volna felelősen figyelni a bankok és a piac összefüggésére, akkor ez eh, a vállalatoknál további fizetőképességet eredményezett volna, és a magánháztartásokban is. Amíg ez nem történik meg, addig az adópolitikának csak eh, korlátozott lehetőségei vannak. És így eh, el is érhette volna határait. Ez pedig agályokra ad okot. Éppen ezért a ma reggeli vitában is kihallatszott ez az agály. Azonban nem szabad szem előtt évesztenünk azt, hogy a megfelelő finanszírozás visszaállítása lehető leglényegesebb. Tehát, hogy a termelő ágazat megkapja a pénzeszközöket. Nem várhatunk addig, amíg a fiskális politika összes marzsát kimerítettük. Tehát nem indulhatunk ki abból, hogy a gazdasági tevékenység egyszerűen megismétlődik. Most pedig azokra az aspektusokra térnék át, amelyek inkább az adó ügyekkel függenek össze. Tapasztalatunk eredménye az volt, hogy levontuk a következtetéseket. Levontuk a következtetéseket, hogy a jövőben éberebbek legyünk. Adó térségről szólva, ez azt jelenteni, hogy fiskális tulajdonságokkal rendelkezne, hogy az adott kormányzatok rugalmasabban reagáljanak az adott helyzetre. Azonban ez még a jövő zenéje. Ma mindenek előtt arról kell gondoskodnunk, hogy az államháztartások deficitje úgy alakuljon, hogy a csökkent ösztönzők ismét megnövekedjenek, és hogy így a termelékenység újra beinduljon. Ennek pedig többek között az oka a kiadások az infrastruktúrális téren, az oktatásban. Ezek a konjunktúrprogramok fenntartására hivatottak. Tehát, hogy az Európai Unió erősebben lábaljon ki ebből a válságból. Ma délelőtt már hallottuk elégszer, hogy a válság azt is megmutatta, hogy intézményileg az Európai Unió nem készült fel megfelelően a válságra. Igaz az, hogy a gazdaság és monetáris unióról szóló szerződésben bizonyos előírások, szabályok vannak ebben a tekintetben, hogy az elkövetkezendő években a gazdaság és monetáris unió erősödjön és fejlődjön. De mégsem ez következett be, ahogy ezt ma reggel láttuk. Nagyon lényeges éppen ezért, hogy hangsúlyozzuk, hogy pillanatnyilag kritikus helyzet van, hogy meg becsüljük, kiértékeljük, hogy egy pénzpolitikának, fiskális politikának mennyire megfelelnek az eszközek, például az Európai Unió szintjén. Azonban azt látjuk, hogy sem az EKB, sem a kormányzatok, de még a brüsszeli bizottság sem reagáltak elég gyorsan. Az aktuális helyzet alapján. Tehát ők sem cselekedtek helyesen. Ezt is megtanulhatjuk ebből az adott helyzetből. Hogy a mostani és a jövőbeli tetteink ezen alapuljanak. Most pedig, eh, mielőtt a többiek felszólalnak, elmondanám, hogy a kiút ebből a helyzetből azt követeli tőlünk, hogy eh, mindenek előtt eh, azokat a szempontokat erősítsük, amelyek több uniót szeretnének. Tehát több unió, több összefogás a jobban szabályozott felügyeleti rendszer mellett. Pillanatnyilag ezen fáradoznak az érintettek, de a magánszektor mégis azt mondja, hogy ez túl lassú. Nem sokára a válság harmadik évébe lépünk. És alapvető pénzügyfelegyeleti aspektusokról beszélünk, különféle költségvetési szabályokról, de egy jobb értelmezésre is szükségünk van. Tehát nem az Európai Központi Bank céljainak a reformjára. A célok pedig a stabilitásra koncentrálnak. Miután sikerül elérni ezt a stabilitást, az EKB-nek mindenek előtt arra kellene összpontosítani a figyelmét, hogy az EU céljait szolgálja. Pillanatnyilag van árstabilitás. Az is nyilvánvaló, hogy az árstabilitás pillanatnyilag nem fenyegetett. Az EKB-ban pedig kijelentették, hogy nem a kivételes mechanizmusokat akarják újra bevezetni, mielőtt beigazolódna, hogy pozitív hatásuk lett volna ezeknek a válságra. Így a növekedésre való koncentráció helyett olyan növekedésre kellene összpontosítani, amely munkahelyeket is teremt. Éppen ezért lényeges azt megtudnunk, hogy hogyan szeretnék a fiskális politikát koordinálni. Amennyiben a költségvetési intézkedések lehetőségei szinte nevetségesen csekélyek. Az EU költségvetésének a feltöltése természetesen újabb pozitív intézkedéseket is igényel. Tehát például ilyen a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, Azonban eznek egy globális adónak kellene lennie. Ez nem csak bizonyos EU-s országokra vonatkozzon. Ez egy globális adó lenne. És ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban és a távol-keleten is bevezetik ezt az adót. Ez egy olyan adófajta lenne, amelyet európai szinten is ki kellene vetni. Így több bevételünk lenne, hogy több bet költhessünk, és hogy az ehhez hasonló válsághelyzetekben az Európai Unió gyorsabban tudna reagálni, hogy a tagállamokban kiegyenlítse a visszaesést. Köszönöm szépen. Petifor asszony, önél szó. Köszönöm. Először is. Azért jöttem ide, mert a New Economics Foundation-nek a tagja vagyok, és szeretném elmondani, hogy sokat beszéltünk attól, hogy ne kerüljenek vissza a korábbi mederbe a dolgok. Ez már később bánat, már visszatértek. Csak legyen jobb, mint a szokásos. Most az eurozóna GDP egy harmada arra fordítódik, hogy a bankokat támogassuk. Ez lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan visszatérjenek az életbe, a tőzsdére. Egyébként a prémiumok még léteznek, de a banki szektor konszolidációjában a versenyzők némelyiket eltávolítottuk, tehát már visszatértünk a régi mederbe. Ma azzal kezdeném az előadásomat, hogy vannak olyan hibák, amelyek bevettek, amikor azon gondolkozunk, hogy az újraépítéshez milyen eszközök szükségesek. Az egyikre Haleberg professzor hívta fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a piacok szolgáltatják a pénzt. Szerintem nem igaz. Szerintem a központi bankok azok. A központi bankoktól érkezik a pénz, amely hitelt teremt, vagy pénzt. Az én országomban 1694 óta akkor ezt nyitott piaci műveletnek nevezték. De például 2009-ben az LKB 442 milliárd euró hitelt teremtett a piacoknak. Ez volt az úgynevezett megerősített hiteltámogatás. Az EU GDP egyharmadát fordítjuk erre. Az Egyesült Államokban, ami az én származási országom, a GDP kétharmadát fordítjuk erre. Angliában gyakorlatilag a Bank of England finanszírozta magát a kormányt. A, harmad, a 30-as években Kane, Kane magyarázta el az embereknek, hogy mi is a közgazdaság. 200 milliárd dollár tavaly csak úgy eltűnt az angol központi bankból, és nagyon sokat, nagy részét ennek kötvényekre költöttek, államkötvényekre. Ez gyakorlatilag a brit kormány 177 milliárdos deficitét finanszírozta. Gyakorlatilag gyakran nem értjük azt, hogy mi a hitel, mi a pénz, mi a banki pénz. Szerintem ezt gyakran nem értik meg. Pedig a történelemben erre már kísérletek történtek a közgazdászok részéről. A banki pénz nem árucikk, nem vonatkoznak rá a kereslet-kínálat törvényei. Hiszen korlátlan mértékben érhető el. Mikor láttuk ennek példáját? Bernanke úr a központi bank kormányzója, interjút adott. Azt kérdezték tőle az újságírók, hol talált 160 milliárdnyi pénzt az AEG-nak a kisegítésére. Amikor feltették ezt a kérdést, hol talált ezt a pénzt? Az AIG e segítésére. Azt mondta, hogy hát kicsit meg, megtupíroztuk a kompjúteren a számlát, és egyszerűen a Szövetségi Bank adatai alapján tettük ezt. Hál' Istennek, hogy nem tettek mást, mert akkor sokkal nagyobb lett volna a válság, és szerintem ez nem elfogadható. Tehát miért nem értjük meg, mit értünk félre? az, hogy megtakarításra szükség van ahhoz, hogy legyen gazdasági tevékenység. Görögország csak akkor folytathat gazdasági tevékenységet, ha van megtakarítása. Hatalmasak a magánadósságok Görögországban, és emellett a közadóság és az államadóság is. De hogyha azt a logikát követjük, hogy először tegyünk félre pénzt, és utána tudunk intézkedni, akkor természetesen nem kapunk bevételt. Egyébként a spórolás az visszaszorítja a gazdasági piacot. Az a lényeg, hogy megengedhessük magunknak, amit létrehozunk. Ne a bankokra várjuk. Ezt csak hitel segítségével tehetjük meg. Problem that we have of, of uh, declining economic Úgyhogy csökken a gazdasági tevékenység az eurózónában. Több millió ember vesztette el az állását. Több gyárat, üzletet zárnak be naponta. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha hiteleket nyújtunk. Ehhez természetesen az inflációt is vissza kell szorítanunk, hiszen a tulajdonok inflációját túlhiteleztük az elmúlt évtizedekben, és mindenki úgy tett, mintha ez a buborék nem létezett volna. Tehát, ha nincs gazdasági tevékenység, akkor ahhoz, hogy létrejöjjön, hiteleznünk kell a rendszernek. Belepumpáltuk a rendszerbe ezt a pénzt, már beszéltem róla, ez az uniós GDP egyharmada. Csak nem jutott ez el a termelői tevékenységet folytató, a pénzgeneráló szervezetekhez pedig ez lett volna a bevétel, ami kifizette volna az államadóságot és a magánadóságot. Egy másik hibás megközelítés az államadóságot illetően, hogy csak úgy lehet visszafizetni, hogyha megemeljük az adókat, vagy csökkentjük a közbevételeket. Szerintem van egy harmadik módja is. Generáljunk bevételt Szerintem ez az egyetlen megoldás. Hogyha a gazdasági érvágást hajtunk végre a betegen, ami kivérezteti a beteget és lehetetlenné teszi számára, hogy részt vegyen a gazdasági tevékenységekben, akkor gyakorlatilag lecsökkentjük a bevételeket. a közkiadások, a közmunkákra, amikor a bankokat kihúzzuk a bajból, és nem szabunk feltételeket, akkor elpocsékoljuk a pénzt. De hogyha olyan közmunkákba ruházunk be, amelyek például a környezeti kihívásokkal veszik fel a harcot, munkahelyeket teremtünk, akkor adóbevételre teszünk szert. És gyakorlatilag ezzel szorzóként bánhatunk, csak már a közgazdászok nem emlékeznek rá, hogy mi is az a szorzó. Elfelejtették. Hogyha Görögországban valaki szeretne szigetelni egy házat, has to pay taxes on his profits. It's a very simple concept. Akkor adót fizet, és ezzel gyakorlatilag bevételt generált. Csak véleményem szerint pontosan ezzel tovább csökkentettük az EU-s gazdaságot. Európában most az a nagy aggodalmunk, és Németországban is, hogy ez a deflációs spirál egyre jobban lefelé halad, csak úgy, mint tette ezt Japánban hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy Japánnak is export töblete volt, csak úgy, mint Németországnak ennek ellenérne, egy adóssági deflációs spirálba keveredtek. Of economic activity and income, we too will face a debt deflation. És ránk is ez vár. Akkor szeretnék egy megmutat, szeretném megmutatni az Egyesült Királyság köz állami szektorának az adósságát az 1860-as évektől kezdve. Mit látnak? 1933-ban nagyon nagy volt az adósság. Akkor a Nemzeti Bank új kézbe került, új monetáris politikákat vezettek be. És láthatják, hogy az adósság csökkent egészen a háború kezdetéig. Utána Nagy-Britániának mozgósítani kellett az erőforrásokat, nagyon alacsony kamattal, megint csak a Keynesi politikáknak megfelelően. 46-ban a GDP 256%-a volt az államadóság hatalmas összeg, ha a mai államadóságot megnézzük, hát ez eltörpül emellett. Aztán mi történt? Elkezdett költeni a kormány, házak, egészségügyi rendszer, oktatás, utána, utána ez történt. Csökkent az államadóság lassan ugyan, de stabilan. És egyre több bevételt teremtettünk. Ez az a lecke, amiből tanulnunk kellene. És remélem önök tanulnak is belőle, amikor a jelentésüket megírják. Köszönöm. Signor Paolazzi úr következik. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek, hogy meghívtak engem ide a mai napon. Szerettem volna én is megköszönni azt az érdekes, lelkesítő beszélgetést, amelynek tanulja lehettem egészen mostanáig. Mi is a feladatom? Beszéljünk a költségvetési eszközökről a gazdaság talpraállítása érdekében, illetve a stratégiai válaszokról. A krízis a legmélyebb válság a nagy gazdaság világválság óta, és egészen akkor nem tudtuk azt, hogy hogyan is menedzseljük a válságot. Most viszont megpróbálunk új eszközöket bevetni, kipróbálni, annak érdekében, hogy egyrészt a gazdaságot növekedési pályára állítsuk, másrészt élénkítő stratégiákat dolgozzunk ki. Tehát ezzel az exit stratégiával egy entry stratégiát is egyben meg kell valósítanunk, hogy minél inkább növeljük, tud növelni tudjuk a gazdasági növekedést. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a következő években explozivitásnak lehetünk majd tanulni a gazdasági, az európai költségvetések során, és hogy ne felejtsük el azt, hogy a magas deficit a gazdasági növekedés alá ásolja. Itt láthatunk egy diagramot arról, hogy az eurozóna, illetve a 27-ek Európája hogyan is fog a következő nagyjából 50 évben alakulni. Itt nem igazi előrevetítésekről van szó, inkább technikai projekciókról, amelyek nem vesznek figyelembe semmiféle olyan eszközt, intézkedést, amelyet bizonyos országok bevezethetnek annak érdekében, hogy a például erősen öregedő társadalmaik problémáját megoldják. Tehát a kormányok által generált költségvetési hiány negatívan hat ki a gazdasági növekedésre. Mondjuk egy 10%-osnál nagyobb költségvetési hiány 0,2%-kal fogja a GDP növekedést csökkenteni évesen, éves szinten. az Európai Bizottság két évről, két százalékról egy százalékra nő, ö, igazította ki a növekedési előtekintését a követke, az elmúlt évek során. A magas adósságállomány nagyon rossz hatása van a gazdaság egész állapotára, és vannak arra azzal kapcsolatban bizonyítékaink, hogy az elmúlt 15 évben negatív volt az összefüggés a gazdasági növekedés, illetve a magas költségvetési hiányok között a legtöbb európai országban. De azért igenis, és ki lehet lábalni a válságból, de csak akkor, hogyha a gazdasági növekedést tudjuk javítani. A kérdés az inkább úgy vetődik fel, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Hát a válság előtt a belső kereslet nagyon alacsony volt az Európai Unióban, főként a világ más területeihez, illetve az Egyesült Államokhoz viszonyítva. Még akkor is, hogyha az Európai Unió bizony a világon a legnagyobb piacot képviseli, akár népessége szempontjából nagyobb, mint az Egyesült Államok. Ugye itt százalékos arányban láthatjuk ezeket a számadatokat a világ hoz mérten arányosan. Hogyan lehet a gazdasági növekedést ösztönözni, és ugyanakkor kiigazítani a költségvetési hiányokat? Hát nagyon fontos az, hogy a közkiadások, illetve az adózási szint összehangolását hogyan valósítjuk meg. Ugyanis öregedő társadalmaink tovább fogják növelni a közkiadásokat, illetve a költségvetési hiányokat, most kb. 5%-ról beszélünk az eurozónában, azért, mert magasak a nyugdíjkiadások részben, de részben pedig a közép, illetve hosszú távú egészségügyi kiadások miatt. Mit is lehet tenni a kiadási oldal növelése ellentételezéseként, hát növelhetjük az adószintet, de tudjuk, hogy ennek viszont a növekedésre, a gazdaság növekedésére van negatív hatása a kínálati oldal miatt. De ugyanakkor lehet a közkiadásokat megnyírbálni, de akkor viszont ne felejtsük el azt, hogy ennek is kihatása lesz az infrastruktúra, az ö, oktatás, illetve a kutatásfejlesztés ö, területére. Milyen javaslataim vannak tehát akkor? Hát először is nagyon fontos az, hogy a fiskális szabályokat szigorítsuk nemzeti és EU szinten egyaránt. Ugyanis a targetek hitelessége európai és nemzeti szinten egyaránt kulcs, kulcsfontosságú, és ugyanakkor az állami hivatalok teljesítő képességét javítani kell, és a kormányon belül az adóterhek csökkentése. Nagyon fontos az, hogy a teljesítményhez mérjük a fizetéseket, béreket. Nagyon fontos a PPP, tehát a private, mm, Public-Private partnership erősítése, és a szegészségügyi szektor hatékonyságát is növelni, fel, növelni kell, valamint fontos a nyugdíjrendszerek reformja. Hogyan is lehet tehát a jövőbeli növekedést ösztönözni? Hát az oktatásba, az innovációba, a kutatásfejlesztésbe, az infrastruktúrális beruházások prioritizálásába kell befektetni, és végül a növekedést erősítő adóreformra van szükség. Nagyon fontos az, hogy egy öregedő társadalomban tudjuk kezelni a társadalmi változásokat. Nem szabad, hogy a jövő generációi fizessék meg a mostani válság árát. Olyan különleges igényeket vagy felkészülést igényelő munkahelyeket kell teremteni, amelyek a specializált munkaerőpiac elvárásainak megfeleljenek. Aztán nagyon fontos az, hogy visszairányítsuk a munkapiacra azokat, akik abból kikerültek, és a szociális rendszereinket a fiatalokra kell igazítani. Nagyon fontos az, hogy az oktatási és képzési programjainkat a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazítsuk, és fontos a rugalmassága munka, e, munkaidő tekintetében egyaránt. Fontos még ezen kívül, hogy javítsuk azokat a kompetenciákat, amelyek a foglalkoztatás növekedéséhez vezetnek. A kutatásfejlesztés, az innováció kérdését nem lehet elég komolyan venni, 3%-ot kellene megcéloznunk GDP arányosan, ugyanis ezzel 2,6, illetve 4,5% közé tehető növekedést tudnánk elérni. Ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy minden egyes elköltött eurónak megtérüljön az ára ez pedig csak jobb koordinációval érhető el az európai szint, illetve az európai kutatási térségre vonatkozó intézkedések és a nemzeti intézkedések között. A következő 10-15 évben Európa nagyon nagy infrastruktúrális beruházásokat igényel majd. E itt több trillió euró beruházásról beszélünk, a kommunikációs hálózatok, valamint az energiatermelés aztán az európai környezetvédelmi politika, a vízpolitika, a vasút, közutak, illetve a klímaváltozás csökkentésére irányulva. És végül nézzük, hogy milyen adóreformra van szükség. Fontos az, hogy megérje dolgozni. A kettős adóztatást el kell kerülni, és több beruházást kell eszközölni annak érdekében, hogy a belső piac kiteljesedjen. Főként a kis és középvállalkozásokra összpontosítva. Köszönöm szépen. Más. Elnök. Köszönöm szépen. Ma még Mark Halleberget is vendégül látjuk, és most néhány percre megadjuk neki a szót, hiszen en Petifor téziseinek ellentmond az, amit ő szeretne mondani. És éppen ezért Mark Hallenberget megkérném, hogy három percben foglalja össze téziseit. Köszönöm szépen, három perc az nekem elég is lesz. Angolra kapcsolok, az anyagomban. Most nem mehetek át az összes részleten, de két érvet azért mindenképpen megemlítenék. Úgy gondolom, hogy választási lehetőségük van, hiszen itt útkereszteződéshez értünk, de szerintem a fiskális politika tekintetében meg lehetne nézni, hogy más szövetségek esetében mi a helyzet. Mondjuk az Európai Unió nem szövetség, de tanulhat. Egy opció az, hogy egy olyan úton haladunk, hogy piaci fegyelmet vezetünk be, és én úgy érvelnék, hogy valahol azért ki kell egyeznünk a piacon. Hiszen főleg a piacról kapjuk a pénzünket, a pénzügyi eszközökből is. A másik kérdés pedig az, hogy hogyan legyen ez hatékony. Tehát a piacok ott vannak, és mit tehet az Európai Unió kerete, hogy a piaci fegyelmet erősítse? Egy modell elképzelhető, például mint a helyhatósági, az önkormányzati értékpapírpiacok, és itt a fegyelem megvan, a, az értékpapírok pénze, megtérülés attól függ, hogy az önkormányzatok hogyan kereskednek ezekkel. Nem tudom, hogy Európa hogyan profitálhatna ebből. Mindenképpen megelőző mechanizmusokat is alkalmazunk kell, tehát hogy több legyen az információ a lakosság számára a piacokról. Ez pedig ismét azt mutatná, hogy mit tesznek a piacok, milyen jelzéseket küldenek a piacok. Ha megnézzük a jelenlegi számokat, nagyon kevesen értik, hogy az Európai Bizottságban milyen jelek érkeznek, a tanástól milyen jelek érkeznek, a piac felbecsülésében. A tanács ajánlásait olvasván, és a tanács pedig azt írja, hogy hogyan értelmezi a bizottság jelentését. A harmadik alternatíva az, hogy csökkentjük a piaci fegyelmet. Tehát, hogy ne a fiskális pozíciókat és a piaci árakat szigorúan kezeljük, hanem hogy sokkal inkább legyen egy fiskális federalizmus. Tehát sokkal inkább centralizáljunk, integráljunk politikailag. Az anyag második felében olvashatunk például, hogy nézzük meg Brazíliát, a brazil modellt ami ott igazából 2000 előtt egy horrorisztikus rendszer volt, bevezettek reformokat, olyan reformokat, hogy például a, a szövetségi államok a központi állammal tárgyaltak, megalapodtak, havonta megfigyelik és publikálják az eredményeket, tehát minden tagállamnak van egy fiskális igazgatása, és természetesen ez is meggondolandó európai szinten, és hogyha a tagállamok nem felelnek meg, akkor a központi kormányzat visszavonhat bizonyos eszközöket, és a második dolog, ami Európa számára lényeges lehet az, hogy politikusokat börtönbe csukunk, akik megérdemlik. Tehát ez egy elég radikális dolog, de bizonyos esetekben, például polgármesterekkel ezt megtették Brazíliában. Jó, ez egy kicsit azért szélsőséges, de az elképzelés mögötte az, hogyha kisegítjük őket bizonyos záradékokkal, kisegítési záradékokkal rendben van, viszont hogyha nem úgy viselkednek, akkor ezért bizonyos szankciók is járnak. Köszönöm az időt. Köszönöm. Áttérünk a kérdésekre. Alvarez úr, az első. Weigel kollégánk. én nem tudom, Pascal szeretne. Akkor ez a két kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek köszönöm az előadásokat. Ma délelőtt megvizsgáltuk, hogyan kerülhetünk ki a jelenlegi válságból, és hogyan akadályozhatjuk meg, hogy bekerüljünk egy ilyenbe. Néhányan azt mondták, hogy elégséges lenne a jelen szabályokat alkalmazni. Arra is emlékeztettek, hogy olyan országok, mint Spanyolország, de más ország is, akik az összes szabályt betartották, mégsem volt ez elég. Tehát több euróra lenne szükség. Akkor Perez úrtól megkérdezném, hogy megérné-e egy európai pénzügyi stabilitási alapot létrehozni, mint például a nemzetközi valuta alap. Az ön vélemény szerint mi lenne egy ilyen európai valuta alap előnyei? Ezután pedig befektetési garancia alapot lehetne -e európai szinten létrehozni. Amikor a meghallgatásokat elkezdtük ebben a szakbizottságban, akkor mindig a pénzügyi mechanizmusokról és ellenőrzésről esett szó. Most már a pénzügyi válság társadalmi válsággá alakul át. És nem nekünk kell azt megítélni, hogy az új eszközökből mennyit hajlandóak támogatni az európai állampolgárok. De azért ez a kérdés valós. Valaki az előző panelban említette a populista politikát, ami a válságnak egy utóhatása lehet. Egyet is értek ezzel a félelemmel. A görög válságról, amikor szó esik, még akkor is, hogyha a miniszterelnök optimista volt, azért amit látunk a médiában naponta, az azt mutatja, hogy az állampolgárok vonakodnak bevenni ezt a keserű pirulát. Úgyhogy szerintem erre oda kellene figyelnünk. Peti forasszony, ön említette a japán példát. Nemrég jártam ott, és beszéltem a volt pénzügyminiszterükkel. Azt kérdezte tőlünk, hogy lehet, hogy nem elemeztük a japán példát, és nem tanultunk belőle. Miért nem tanulmányoztuk az ő esetüket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az Európai Valuta Alapot illeti. Született néhány ötlet, mint hogy én voltam valamikor a vezetőigazgatója. Szeretnék két dologra rámutatni. Ezek szükségesek ahhoz, ha az Európai Unió egy segélymechanizmust szeretne felállítani, egy közös monetáris alap formájában. Talán nem helyes európai valuta alapnak nevezni, hiszen így mindenki a nemzetközi valuta alapra asszociál, de hagyj emlékeztessek arra, ha egy tagállam egy euró ország az IMF-hez fordul, akkor a mi erőforrásainkon alapszik az adható támogatás. Már, vagyis EU-s alapokból. És az IMF-nek az igazgató tanácsa együttesen kell, hogy döntsön erről az összegről. Nagyon fontos a segélyprogramok hátterének megértése. Hogyan fogjuk felügyelni a fejleményeket az adott országban? Hogyan fogjuk azt biztosítani, hogy az országtól ne kelljen elvenni ez adott támogatást azért, mert bizonyos előfeltételeknek nem felelt meg. Hogyha egy EU-s tagország úgy dönt, hogy az IMF-hez fordul, és segélyprogramot kérelmez, ez azt jelenteni, hogyha nem tartja tiszteletben a szabályokat, akkor a többi európai országot is veszélybe sorolja, ö, sodorja, de mondom még egyszer, ez nem csak tőlünk függ, hanem az IMF egész igazgató tanácsától. Az a kérdés, hogy ki fogja a finanszírozást adni, és a programot hogyan felügyeljük, ezek a kulcskérdések. Így aztán mikor az euróról esik szó, akkor egy pénzügyi mechanizmust kell megvalósítanunk, amit maga az EU finanszírozna. Szerintem ez lenne a legjobb megoldás. Beszéltünk a segítségnyújtásról és a pénzügyi mechanizmusokról. Mi történik akkor, hogyha egy ország a valuta alaphoz fordul? az alapnak vannak tartalékai. Ezeket le mozgósítani. A piaci árakat ebből lehet támogatni. Nem kell megkérdezni az adott országot, hogy milyen valutában szeretnék ezt, hiszen eleve adottak a szabályok. Az IMF szabályzata nagyon hatékony és nagyon gyors. Az euró esetében hasonló szabályzatra lenne szükségünk. Nagy késések lennének, hogyha ciklikus modellt követnénk, és olyan piacokat támogatnánk, amelyek nem képesek felhívni a gyors segélyeket. Ezeknek a segélyeknek pont az a lényeg, hogy gyorsak legyenek. A monetáris alap esetében az lenne az ideális, hogyha a segítséget megadnák, de azért ne kelljen felhasználni az országnak, mint például Spanyolország esetében. 59-60-ban az IMF-hez fordult, de aztán nem kellett egyetlen dollárt sem felhasználnia, mert kiépítette a saját nemzeti mechanizmusát. A garancia és letéti alapot illetően Spanyolország nagy a tapasztalata, pontosan a 70-es, 80-es évekbeni válság miatt. Egy ilyen alapitális esetben teljes mértékben magánalap. Csak a banki szektorból kapna ideális esetben pénzeket. És a bankok nem csak akkor támogatnák, ha válságban vannak. Az alapnak kettős funkciója lenne. Garancia alap lenne, és ki segíthetné a kölcsönadó bankot is, hogy életben tarthassa. Ezt hogy lehet megtenni? Ez gyakorlatilag hasonló lenne, mint hogyha egy biztosítási prémiumot fizetnénk a banki letétre. Ez sokkal olcsóbb megoldás, mint likvidálni a bankot, és aztán jóvátételt fizetni. Nyilván ez egy hasznos mechanizmus lehetne. Just in response to Mr. Vagel's point about... Csak néhány válasz a populizmus vágyával kapcsolatban. Szerintem itt azért a populizmussal kapcsolatban nagyon sok ilyen felülről jövő beszédet hallgathatunk. A válság, az eurozónán belüli fiskális válság egyáltalán nem a, a szörnyűség, amelyet a Financial Times-ba említenek. Itt a közszféra, illetve az emberek fegyelmezetlensége okozta ezt a válságot. De azért elég keveset lehet tenni politikailag, de hála Istennek mégiscsak demokráciában élünk, és az emberek nem fognak támogatni ilyesmit ebben a világban, és azért azért a politikusok sem bánják, hogy demokráciában élünk. Japánmal, illetve az IMF kapcsán. Az Európai Unió az IMF nagyon mély ö, strukturális problémákkal küzd. Az egyik ilyen az pont az, hogy nem képes a deficites, illetve a költségvetési többlettel rendelkező országokat megregulázni éppen ezért a globális gazdaságban óriásiak az egyenlőtlenségek. Például az Egyesült Államok az egyik oldalon, és Kína a másik oldalon között. És az IMF semmit sem tett annak érdekében, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket megszüntesse. Hogyha lesz egy EMF, egy európai IMF, akkor Németországban nem tudom, hogy az emberek készen állnak-e arra, hogy ezt a kihívás, ennek a kihívásnak meg tudjanak felelni, ami Japánt illeti. Hát igen, valóban vakon szemléltük a japán eseményeket, már pedig Japánnak nagyon fontos szerep jut a globális gazdaságban. Pontosan az történt 1987-től kezdve Japánban, mint ami most történik Európában. Azért csökkentették a kamatlábakat, az irányadó kamatlábakat, mert gazdasági válságba keveredtek, és hatalmas buborékok alakultak ki, amelyek 89-ben kipukkadtak. 20 évvel később sem tudott még kigyógyulni Japán ebből a buborék pukkantásból, Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt figyelembe vennénk, mert különben az eurozónára nézve gyászos következményei lehetnek a jelenlegi válságnak. Németország például ebben a hónapban is az inflációval foglalkozik, és ugyanakkor a defláció, amely egyébként sokkal halálosabb, egyáltalán nem foglalkoztatja. Pedig a privát szektor rosszul áll, és most azt mondják a közgazdászaink, hogy a Igen. a tőke áttétel ellenességet támogatják. Főként Németországban. Köszönöm. Uh, nagyon szépen köszönöm, saját magam is feltennék egy kérdést, visszatérnék Japánra, hogy nem vontuk le a tanulságot a Japán példából. Kíváncsiak, hogy ők maguk levonták-e, hiszen nagyon hasonló helyzetben vannak, mint az elmúlt évtizedben, és nyilván pumpáltak pénzt a gazdaságba, amennyit csak tudtak de igazából itt 250, vagy nem is tudom mennyi a felhalmozott adóság. De a kérdésem, ha már az inflációnál vagyunk, Amerikában szó volt arról, tehát nincsen hivatalos inflációs céljuk, de van 4 százalékot úgy megfogalmaztak. Azt javasolták, hogy az LKB-nak is ezt kellene követnie, és ne ezt a éppen, hogy alatta levő politikát. És akkor így valamennyiben rugalmasabb lenne. Legalábbis egy bizonyos időtartamra. Ez az első kérdésem. Mit gondol erről az ajánlásról? A második? hogy bármilyen ajánlás is legyen, nem gondolja, hogy itt az óriási inflációt fog generálni, hogyha ekkora adósság halmozódik fel? Nem tudom, hogy hogyan tudnak az országok, illetve a többségük ezt megoldani. És van egy szubjektív érzésem, hogy Amerika megpróbálja majd úgy megoldani ezt a problémát, hogy beindul a pénznyomda. És beszélnek az erős dollárról, de, de faktor sokkal inkább érdekeltebbek abban, hogy gyenge legyen a dollár, hogy az exportjukat stimulálja. Az utolsó megjegyzésem, a bizottság publikálta az EU 2020-as stratégiát. Nem tudom, hogy belenézette, vagy belenéztek-e, és hogyha igen, akkor mit láttak benne? Megfelelő irányba megy, vagy nem? Tehát nem biztos, hogy ez segít nekünk majd, hogy megírjuk a házi feladatunkat az elkövetkezendő időben. Well, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy mondjak néhány szót az európai valuta alapról és a letéti garanciáról. Fogalmam sincs, hogy hogy kellene ezeket a mechanizmusokat kiépíteni. szimmetrikusabb kiigazítási eszközöknek kell lenni, Peti Forasszony is mondta, még akkor is, ha az Európán belüli kibocsátás nem kell, hogy finanszírozza a külföldi egyenlőtlenségeket. Ha nem ezt az utat választjuk, veszélybe sodorjuk egész Európát. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy megszűnne az euró er terület, hiszen ez azt is jelenteni, hogy gyakorlatilag a belső piacot eltörölnénk. Először a belső piacot teremtettük meg, és akkor azt mondtuk, hogy egységes valutára is szükségünk van. Egyetértek, hogy a japánok megtanulták, hogy 0%-os kamattal is hogy lehet újra építeni a gazdaságot, a gazdasági növekedés egyelőre nagyon alacsony, és deflációs fázisban vannak. De egyébként általában, mivel az egész világon defláció tapasztalhatunk, tehát inflációt most nem kockáztatunk. Az IMF-nek szerintem semmi értelme, hogy az inflációs küszöböt megemelje jelenleg. De ha inflációs korszakot érnénk, élnénk, akkor nagyon nehéz lenne az inflációt úgy ellenőrzésünk alatt tartani, hogy a küszöböt megemelnénk. Én nem tartom ezt hasznos javaslatnak. Végül a gyengébb dollárt illetően nem hiszem, hogy az Obama kormányzat eldönthetné, hogy mi legyen a dollár ára. A tőke mozgás a világon adja, eh, teremti a helyzetet, ezt nem lehet ellenőrizni. Elmondhatom, hogy nagyon fontos ez a megjegyzés kormányoknak nincsen ellenőrző szerepe a gazdaságokat, illetve még az Obama kormányzatnak sincs. Ezt értsék meg az emberek. Nem a kormány irányítja ezt, nem tudják kézben tartani. Hát ha ők sem, akkor ki? Ki fogja az emberek érdekeit képviselni? Ha találnak is ilyet, akkor azt meg nem tudják majd a szakértők elfogadni akkor megengedjük, hogy továbbra is úgy menjenek a dolgok, mint eddig. Vagy akkor ez visszavinne minket a tőke mozgáshoz és a tőke ellenőrzéshez. Vagy megint, és ezt senki sem hajlandó megvitatni, a tőke ellenőrzés kell, hogy következzen. Én már évek óta figyelemmel kísérem az IMF munkáját, a latinamerikai, a dél-kelet-ázsiai és az európai válságot is előrejelezték. Japán illetve nem vagyok japán szakértő. There is a delicate sequencing that has to be taken, take place between... De nagyon el kell különítenünk a pénzügyi politikának a kereslet felélinkítésre való használatát és a valuta politikát. Japánban mi történt? Túl lassúak voltak felismerni a hibákat. Szerintem az Európai Központi Bank és nem ismerték föl az adósság tőke áttétel ellenesítését. Ez was guilty of similar errors at this early stages. And what then... Tehát ez eléggé hihetetlen. Mi történt? Az emberek elkezdték rejtegetni a kis megtakarításukat, fölhalmozni, és előbb-utóbb mi is ide juthatunk, és véleményem szerint néhány teoretikus megközelítés pontosan a japán példát másolja. I have now uh, uh Pervans Beres, who's our rapporteur? Pervans Beres eh, előadó kap szót, és akkor utána ismét önnek adom át a szót. Tehát Pervans, kérdésed van? Nincs. Akkor parancsoljon. Csak egy ö, eh, aprócska megjegyzésem lenne az elnök kérdéseihez. Igen, amiben egyetértek Petifor asszonya, a japán eset nagyon világosan megmutatja, hogy milyen lassú a döntéshozatal, és igazából 20 éves lassú növekedés történt, melynek eredménye az adósságok növekedése volt, és ez nagyon brutális következményekkel járt. Tehát sokkal magasabb volt ez, mint bármilyen egyéb programmal. Így Japán kultúrája, Japán hagyományai alapján nagyon magas megtakarításokkal rendelkezik. És uh, itt uh, ez az Európai Unió számára is megszívelendő. Tehát ami pedig az infláció veszélyét illeti. Szeretnék visszatérni ahhoz, amit az előbb említettem, tehát a növekedés és a munkahelyek összefüggése. Az infláció tekintetében visszatérünk majd eh, az inflációhoz, de az egy dolog, hogy a központi bank ezt tudja, és eh, amikor elkezdenek eh, az árak nagymértékben emelkedni, azonban egy központi bank ma a defláció problémájával szembesül. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mi a dolgunk, a megfelelő időzítés a fő kérdés. Tehát a központi bankot arra készítjük, hogy likviditás pumpáljon egy rendszerbe. Egy percet. Egy rövid megjegyzésem lenne a többletek Németország deficitek tekintetében. Amennyiben Kínának van egy 5%-os töblete, akkor leértékelheti a valutáját. Németország esetében ez sokkal nehezebb, hiszen eh, valuta, monetáris unió van. Úgy gondolom, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy eh, Németországban a versenyképességet eh, hogyan lehet úgy alakítani, hogy más területekkel versenyképes legyen. És hogyha megnézzük a német perspektívát, akkor a potenciális növekedés Németországban 1 százalék, ami ténylegesen nagyon alacsony. Tehát hogyan lehet ezt növelni? Az inflációt 2-3-4 százalékkal megnövelni, az válsághoz vezethetne. De reformok szükségesek, főleg a mikroszinten a növekedés megteremtése érdekében. Korosodó társadalomról van szó, amelynek ezt el kell fogadni, tehát a bérek növekedése is összefügghet a többlet esetében büntető mechanizmusokkal, tehát szerintem itt globális problémák is vannak. Pervans az utolsó Köszönöm szépen. Köszönöm az összes felszólalónak a kommentárjait. Az utolsó panellal kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem a központi bank céljaival kapcsolatban. Nagyon nagy nehézségeink vannak, ugyanis ott sem tartják be a szerződést. Én a kezdet kezdete óta követeltem, hogy meghallgatás után, tehát meghallgatásról meghallgatásra tartassuk be a szerződés szavát, ugyanis ezek az EU fő céljai, a kettes cikkben foglaltak. De mindenre bo- fülük botját sem mozdították. És az volt a válasz, hogy egy központi bank nem követhet többes célokat. Úgyhogy ez egy igazi nehézség. Nem hiszem, hogy ilyen szempontból a válság bármi újat hozott volna arról, azzal kapcsolatban, hogy a bank olyan is interpretálja a saját mandátumát. Ami pedig az inflációs rátát illeti, tegnap beszéltünk erről, egyetértek azzal, hogy itt igazából most deflációs kockázatot élünk, hiszen Németországban 2009-ben 0,3%-kal csökkentek a nominális bérek, régóta nem volt erre példa, Úgyhogy szerintem a deflációs célokkal kapcsolatos vitát meg kell nyitni, ez egy szükségesség, hiszen nem szabad visszatérni a korábbi hibákhoz, és el kell fogadni azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket újra kell gondolnunk. És ez nagyon fontos a fehér könyvben is. Ami pedig Japánt illeti. Nem akarom azt mondani, hogy hát bizony igazam volt, hiszen én ezt már megjósoltam korábban is, Én már akkor is megmondtam, hogy a kockázat az az, hogy a japán csapdába fogunk beesni. És bizony, most minden igazolja ezt az állításomat. meghallgattunk legalább tíz embert. Nagyon örültem annak, hogy ilyen érdekes felszólalókkal cserélhettünk eszmét, úgyhogy köszönöm szépen ezt a nagyon sűrű, értelmes vitát. Hát persze még sokat kell tennünk a piacszabályozás területén, de ez önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy abból a rendetlenségből kilábaljunk, amiben most találjuk magunkat. A két panel nagyon érdekes volt. Persze engem a gazdasági kérme, kormányzás érdekli, nem csak, érdekel, nem csak azért, mert francia vagyok és szocialista, hanem azért is, mert látom, hogy gazdaságaikban az Egyesült Államok és Japán ezt az utat követi. Nekünk inkább azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan kívánunk kilábalni a mostani nehézségek ide, időszakából. Remélem, hogy a kollégák is támogatnak majd engem ebben. Megint csak a magán, illetve közbefektetésekre kell összpontosítanunk, mert enélkül nem lehet kilábalni a válságból, és demokráciáink fogják megfizetni az árát politikai és szociális értelemben egyaránt. Szerintem Papandra úr is ezt mondta el. Nagyon érdekes volt, amit hallhattunk tőle. Nagyon örültünk annak, hogy itt volt ma reggel. És ő beszélt arról, hogy a stabilitási paktumot hogyan kívánják felvizezni. Ez a rugalmasság lehet, hogy csak az Isten segíthet nekünk, de mégiscsak olyan pont, amelyre oda kell figyelnünk a jelentésben. Köszönöm szépen!